Kedves kollégák, meg kellene kezdenünk az ülést, mert ismét itt van körünkben ez a második alkalom a magyar elnökség ideje alatt, hogy Fellegi Tamás miniszter úr eljött hozzánk, aki több minden más politika között a regionális politikáért is felelős, és mi nagyra becsüljük ezt a felajánlást, hogy ön felajánlott, hogy eljön hozzánk még egyszer, és beszámol a magyar elnökség munkájáról a kohéziós politikával kapcsolatban, úgyhogy meg is adom ennek a szót. Köszönöm szépen. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim, tisztelt elnök asszony, tisztelt eh, képviselő hölgyek és urak, valamint az interneten az ülést eh, nyomon követőket is üdvözlöm örömmel tölt el, hogy ismételten részt vehetek az önök bizottsági ülésén, és beszámolhatok az elnökség alatt eddig elért eredményekről, valamint az előttünk álló feladatokról. Ahogy eh, januárban megállapodtunk, én úgy vettem azt a félig meddig párbeszédet, ahogy itt ültünk együtt, hogy eh, megállapodtunk abban, hogy félidőben jelentkezünk és visszajelentünk önöknek, hogy eh, meddig jutottunk a ezekben a politikai, rendkívül fontos politikai kérdésekben, és mi az, ami még a magyar elnökség maradék idejére előttünk van. Nyilvánvaló, hogy egy új időszak kezdetén állunk. Az Európai Unió gazdasági helyzete s világossá teszi, szükség van a kohéziós politika továbbfejlesztésére annak érdekében, hogy az Unió még sikeresebben teljesítsen a globális gazdasági szintéren. Elengedhetetlen, hogy a kohéziós politika még az eddigieknél is hatékonyabban növelve a felzárkózást és a versenyképességet hozzájáruljon az unió állampolgárainak életminőség javulásához. Európa akkor lehet sikeres, ha a területi szempontokat a legfontosabb stratégiák végrehajtásakor figyelembe veszi, azaz az egységes régiók helyi sajátosságait vesszük alapul, a, bocsánat, az egyes régiók helyi sajátosságait vesszük alapul, a stratégia alkotástól kezdve a program végrehajtáson keresztül a monitoringgal bezárólag. Az EU 2020 stratégia és a kohéziós politika céljainak sikeres és eredményes végrehajtása a területi szempontok érvényesítésével biztosítható. A magyar elnökség alatt e téren is érdemi előrelépés várható a felülvizsgált területi agenda, a területi agenda 2020 dokumentum elfogadásával. Fontosnak tartjuk, hogy a bizottság és a parlament a területi szempontokat figyelembe véve formálja az elkövetkezendő időszak kohéziós politikáját. Legfőbb elnökségi célunk a kohéziós politika területén hogy érdemi vitát folytassunk a politika jövőjével kapcsolatos tárgyalások előbbrevitele érdekében. Segíteni kívánunk abban, hogy az egyeztetések a 2010. novemberében megjelent 5. kohéziós jelentés javaslataitól a tagállamok egyetértését élvező konkrétumok irányába mozduljanak el. Elnökségi víziónk a jövő kohéziós politikájáról egy az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit és a szolidaritás szempontjait is egyaránt középpontba állító rendszer, amely figyelembe veszi a területi szempontokat, eredményorientált, költséghatékony, a lehető legkisebb bürokráciával és a kedvezményezettek részére felhasználóbarát eljárásokkal működik. Az eddigi elnökségi eredményeinkről szólva a következőket szeretném kiemelni önöknek. Támaszkodva a trió partnerek eredményeire, az ötödik kohéziós jelentésre válaszul tanácsi következtetéseket készítettünk elő, amelyet 2011. február 21-én az általános ügyek tanácsa egyhangúan jóváhagyott. A következtetések célja egyfelől az volt, hogy választ adjon a jelentés felvetéseire, másfelől az, hogy összefoglalja, hogy eddig milyen kérdésekben jutottak konszenzusra a kohéziós politika jövőjéről szóló vita során a tagállamok. A tanácsi következtetések rögzítik a tagállamok egyetértését abban, hogy a kohéziós politika az európai integráció fontos eszköze, ami eddig is jelentős mértékben hozzájárult az Európai Unió területi különbségeinek mérsékléséhez. A tagállamok elkívánják kerülni, hogy a szerződésben foglalt kohéziós célok és az Európa 2020 stratégiában megfogalmazott célok megvalósítása egymás rovására történjen. A tagállamok továbbá egyetértettek, hogy erősíteni kell a fókuszáltságot, figyelembe véve a helyi, regionális és nemzeti sajátosságokat, ugyanakkor meg kell őrizni a politika integrált megközelítését. A tanácsi következtetésekben a tagállamok megfogalmazták, hogy szükség van egy átlátható, egyértelmű kiszámítható szabályozási környezetre, valamint hogy növelni kell a politika végrehajtásának hatékonyságát és eredményorientáltságát. A 2011. február 21-i általános ügyek tanácsa keretében először folyt vita a kohéziós politikáról tanácsi, azaz politikai szinten. A hozzászólók hangsúlyozták, hogy a végrehajtás egyszerűsítése szükséges, a tematikus koncentráció mellett rugalmasságot kell biztosítani a tagállamok és régiók számára, valamint, hogy törekedni kell az eredményességre és a költséghatékonyságra. A magyar elnökség 2011. március 29 és április 1 között magas szintű találkozókat szervezett a tagállamok és tagjelöltek részvételével két témában is. A március 29-30-i ülésen a területfejlesztésért felelős főigazgatók a területi agenda értékelésével és felülvizsgálatával előkészítették a területi agenda 2020 dokumentum május végi elfogadását. A március 31. április 1 egy közötti rendezvényünk a kohéziós politika jövőjét, a tematikus koncentráció és az eredményorientált megközelítés témakörében tárgyalta, amelyen Danuta Hübner bizottsági elnök asszony is részt vett. Konklúzióként megállapíthatjuk, hogy a legfontosabb és legsürgetőbb feladatok egyrészt a szabályozások időbeli előkészítése, másrészt a közös álláspont kialaktása a legfontosabb kérdésekben ugyanis a korábbi tapasztalatokból kiindulva ez sok időt igényel gy ezzel nem szabad késlekednünk amennyiben a two thousand and fourteen utáni időszak programjait időben útjukra akarjuk bocsátani. emellett az elkövetkezendőkben jobban fókuszálnunk jobban kell fókuszálnunk a területi szempontok általános érvényestésére a kohéziós politika jövőjéről rendezett konferencián a résztvevők egyetértettek a rugalmasság biztostása a helyi és regionális sajátosságok kezelése és az igények érvényesülése szempontjából is fontos. ezzel összefügg hogy nem szabad összekötni a tematikus prioritásokat költségkategóriákkal. a jelenlévők nem vitatták az eredményorientált megközeltés helyességét de aggályaiknak adtak hangot a kondicionalitások új rendszere kapcsán, hangsúlyozva azok közös értelmezésének és az újabb adminisztratív terhek elkerülésének szükségességét. Csak olyan feltételek fogadhatók el, amelyekre a résztvevőknek ráhatásuk van. A szubszidiaritás és partnerség elvét tiszteletben kell tartani, a tulajdonosi szemlélet érvénye, a tulajdonosi szemléletet érvényesíteni kell. Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap összhangját meg kell őrizni. Több résztvevő aggodalmának adott hangot ugyanis a két alap vonatkozásában eltérő feltételrendszer bevezetése kapcsán. A résztvevők többsége elutasította a további negatív ösztönzők bevezetését, és helyettük a pozitív ösztönzőket támogatta. A találkozó résztvevői egyetértettek abban, hogy a tematikus koncentráció megfelelő eszköz arra, hogy valódi változást kiváltani képes, kritikus tömeget és nagyobb hatékonyságot lehessen elérni a források felhasználásában, illetve hogy egyszerűbb és átláthatóbb legyen a rendszer. Egyetértés mutatkozott az integrált megközelítés fontossága és az ESA kohéziós politikai eszközként való megtartása tekintetében is. További elnökségi feladatainkra rátérve, elnökségünk hátralévő időszakában a tanácsi következtetésekben beazonosított vitás kérdések, így tematikus koncentráció, kondicionalitás és ösztönzők rendszere, ezek kiemelten szerepelnek, megvitatására kell koncentrálnunk a következő hetekben. Célunk, hogy a szabályozások tervezete minél hamarabb megjelenjen, és hogy a legfontosabb kérdésekben közös álláspontot sikerüljön kialakítani. A területi agenda 2020 dokumentum elfogadásával megteremtjük a területi kapcsolatot, amely biztosítja az EU 2020 stratégia és a kohéziós politika eredményes megvalósítását. A következő tanácsi munkacsoport ülések várható témái között a megerősített stratégiai tervezés, a végrehajtási mechanizmus, az integrált megközelítés és az eredményorientáció szerepelnek. Az ülések során feltérképezzük a tagállami kérdéseket és aggályokat, és felvilágosítást kérünk az Európai Bizottságtól, hogy ily módon lerövidtsük a jogszabályjavaslatokról folytatott tárgyalásokat. Az elhangzott kérdéseket és bizottsági válaszokat egy dokumentumban foglaljuk össze, és az informális miniszteri találkozó keretében mutatjuk be. A magas szintű konferenciánk két témájában összegyűjtött véleményeket és álláspontokat is becsatornázzuk a 2011 május 19-20 között Gödöllőn megrendezésre kerülő informális miniszteri találkozóra. A tagállamok közös üzeneteit elnökségi következtetések formájában szeretnénk rögzíteni. A magyar elnökség így kvánja előkészíteni a kohéziós politika jövőjéről szóló vitát a soron következő lengyel elnökség számára, annak érdekében, hogy közelebb jussunk a mindannyiunk által támogatott elvek lehető legmegfelelőbb kidolgozásához. Mindez végső soron lehetővé teszi a kohéziós politika eredményességének növelését és mérhetőségét, a végrehajtás hatékonyabbá válását, valamint az administratív folyamatok egyszerűsítését. Folyamatosan figyelemmel követjük az önök munkáját, és köszönjük azt a támogatást, amit az Európai Parlament a magyar elnökségnek ad a kohéziós politika területén. A Markus Pieper képviselő úr által előkészített, éppen a mai napon tárgyalandó jelentés tervezet kapcsán kiemelem, hogy annak tartalma fő vonalakban megegyezik a magyar elnökség által elért eredményekkel. Különösen fontos számunkra a jelentésnek az az állítása, amely szerint az EU kohéziós politikája az Európa 2020 stratégia céljait már ma is nagyrészt megvalósítja, valamint, hogy a kohéziós politikának elsősorban az Európai Unió működéséről szóló szerződésben lefektetett célokra kell fókuszálnia. Üdvözöljük, hogy a jelentés tervezet hangsúlyozza a területi kohézió szempontjait, és támogatja a makroregionális stratégiákat, amelyek elnökségünk középponti témái. Fontosnak tartjuk Oldrich Vlaszák képviselő úr által készített jelentéstervezetet is, amely a kohéziós politikában az integrált stratégiai tervezést, a speciális városi térségek sajátosságait mutatja be, ráirányítva ezzel a figyelmet a politika sokoldalúságára. A Szeretném a végezetül megerősteni hogy a további hetekben, hónapokban a magyar elnökség alatt számítunk az önök aktív támogatására, részvételére, ahogy eddig is minden rendezvényünkre megfelelő módon a önöket is meg fogjuk hívni, és remélem, hogy részt is tudnak venni ezeken a találkozókon. Köszönöm a figyelmet. Uh, Köszönöm szépen, miniszter úr. És most szeretném megadni a lehetőséget a képviselőtársaimnak a felszólalásokra. Márkus, szeretnéd kezdeni? Ja, danke, Frau Vorsitzende. Igen, köszönöm elnök asszony. Köszönöm szépen miniszter úrnak is a nagyon világos kijelentéseket a jövőről, a strukturális politika jövőjéről és hogy hogyan látják önök az elnökség részéről ezt. Két aspektusról szólnék. Egyrészt arról, hogy a kondicionalitásról mit mondott, másrészt a bizottság javaslatáról, az úgynevezett köztes kategóriákról, olyan régiókról, amelyek 75 és 90 százalék GDP között mozognak. A kondicionalitással kapcsolatban azt mondta ön, hogy megérti, hogyha a kohéziós politikával összefüggő elemek vannak, amelyeket önök, mint állam befolyásolni tudnak. Szeretném hangsúlyozni, hogy célunk nem más, amikor is látjuk a strukturális alapok ban a beziehen. 90 Prozent öffentliches Auftragswesen, das scheint etwas. Tehát 90 százalékos az állami szférában a megbízások száma, ez úgy tűnik, hogy nincs rendjén így. Az árak alakulásában is szerepet játszik, hogy az állami vállalatok egyre nagyobb részt vállalnak a magánszférában is. Ez világos a bizottság részéről is, és mi is fel fogjuk szólítani őket arra, hogy végezzétek el a feladataitokat az európai versenyjog területén értelmesen, és ahogy már érvényben lévő jogszabályok is vannak, ezt meg kell valósítani a tagállamokban, és utána biztosítjuk az európai támogatásokat. Azt szeretném kérdezni, hogy ezen a területen mit tartana ön jónak, mit fogadnának el, és mit nem fogadnának el, milyen területeken nem szeretnék, hogyha Európa tovább lépne. A második téma, amelyről szólnék, az úgynevezett köztes kategória, Erről most nem nagyon szólt ön. A bizottság azt javasolja, hogy ne csak azok a régiók, amelyek valaha nagyon nagy támogatást kaptak, ne csak tőlük várjunk nagy teljesítményeket, hanem 22 új régiót is vonjunk be. Németországban például a Lüneburg régióról van szó, amely Hamburg körül helyezkedik el. 80-85 százalékon áll, és már régóta Európa által támogatott terület lenne, hogyha a bizottság javaslatát követnénk. Ez a régió egyébként egy meglehetősen gazdag régiónak mondható. Vannak más példák is Európában, ahol a köztes kategória értelme mégis kétséges, kétségbe vonható, de vannak előnyei mindenképpen végső soron, de érdekelne ezzel kapcsolatban az elnökség nézőpontja, hogyan ítélik meg. Uh, Köszönöm szépen, Vlasek kollega. Köszönöm szépen, miniszter úr. Először is engedje meg, hogy elismerésemet fejezzem ki előadásával kapcsolatosan. Két dologra szeretnék rámutatni, amelyek számomra nagyon fontosak, és természetesen, hogyha ezeket az elemeket javítani lehet, óriási előrelépést lehet előre érni, elérni. Az egyik a, rugalmasság, a másik pedig egy integrált megközelítés. Az, hogy én hogyan értelmezem és alkalmazom ezeket az elképzeléseket, a, fi- a finanszírozáshoz kapcsolódik. Az egységes finanszírozást most eltöröljük, és a projektfinanszírozás több forrásból érkezik majd, ezt a szempontot is figyelembe kell venni, és azt is, hogy egyéb pénzügyi eszközök is rendelkezésre állnak, például a Jessica, úgyhogy a bevált gyakorlatokra kell támaszkodnunk, ki kell bővíteni a Jessicát, hogy valóban tudjon versenyezni a banki piaci termékekkel. Hogyha ez túlságosan komplex ez az instrumentum, és hogyha a feltételek kevésbé előnyösek, mint egy piaci hitel felvétele, akkor oda jutunk, hogy nem használják majd ki ezt az eszközt. Az utolsó észrevételem a magánforrások bevonása projektekbe, például PPP projekteken keresztül. Itt úgy gondolom, hogy ezt a vonatkozást tovább kellene pontosítani, kristálytisztán ki kell mondani, hogy ezek a cégek, kérelmezők ne ijedjenek meg attól, hogy milyen nehézségek merülhetnek fel egy ilyen konstrukcióban. Következő felszólaló François. Köszönöm, elnök asszony. mi is ugye éppen azon vagyunk, hogy a kohéziós politikából levonjuk a mérleget, és a jövőbe tekintsünk. Úgy gondolom, hogy a kohéziós politika mai állapotában nagyon múlt szagú. Ezt a politikát ugye azért alapítottuk, hogy a lemaradt régiókat erősítsük. Most természetesen a keleti régiók vannak leginkább érintve, és lassan megállapíthatjuk, hogy kézzelfogható eredményei vannak. Ilyen módon politikailag nagyon is indokolható a kohéziós politika. Ami a jövőjét illeti, úgy gondolom, hogy a felzárkóztató politikát fel kellene váltania a teritoriális szabályzás politikájával. Jobb pénzügyi szabályozásra is szükség van, de szükség van teritoriális földrajzi szabályozásra, arra, hogy e, Európában az egyes régiók, egyes földrajzi területek egyenrangúak legyenek, ne legyenek koncentrációk egyes helyeken és megoldásokat kell találnunk olyan helyeken, ahol hiányok vannak. Erről van szó a kohéziós politikában, és ezért az én frakcióm is támogatja a bizottság által javasolt politikát, az úgynevezett átmeneti régiók politikáját. Ahogy a kohéziós politika eddig kinézett, a történelmi régiókon alapult, és ezek a régiók most már felzárkoznak, most már homogén, egységes Európára van szükség, és a jó politikához szükség van arra, hogy az egyes régiókat támogassuk, és ebben ezeknek az átmeneti régióknak nagyon, jó, nagyon nagy szerepük van. Smolkova asszony. E, Miniszter úr, e, amit ön elmondott, azt teljes mértékben támogatom, teljesen egyetértek. Akár a 2020-as stratégiáról, akár a kohéziós politikáról is legyen szó. Nagyon-nagyon örülök annak, hogy éppen Magyarország elnöksége alatt történik ez, hiszen önök nagyon közel állnak a kohéziós politikához Lengyelország fogja átvenni az önök szerepét, és mindkét ország nagyon közel áll Szlovákiához. Hogyha stratégiai célokról beszélünk, a parlamentben, a tanácsban és a bizottságban közös kompromisszumot tudnánk találni. Nincs ezzel probléma. A probléma akkor van, hogyha költségvetésről van szó, vagy hogyha prioritásokról van szó. Az érdekelne engem, hogy a magyar elnökség konkrétan hogyan viszonyul ahhoz, hogyha a gazdasági keretekről, pénzügyi keretekről beszélünk, hogyan alakítsuk ezeket. Gyakran beszélünk arról, hogy ez 5 évig tartson, vagy tehát 5 plusz 5 évig, vagy pedig 7 évig. Köszönöm. Köszönöm szépen, miniszter Felegi. First. Köszönöm szépen, miniszter úr. Először is a levegőben van egy új elképzelés. A Gariga jelentésben is szerepel ez a jól e, ismert e, használt fel vagy veszítsd el e, elv. Mennyit lehet elveszíteni, és milyen alapon mi legyen kötelező a következő pénzügyi tervezési időszakra nézve? Második kérdésem mit tartalmazzon az új fejlesztés és beruházási szerződés. Ezt sokféleképpen hívhatjuk, de lesz egy szerződés, egy fejlesztési szerződés. Mi legyen kötelező a tagállamok számára és a régiók számára? Végül pedig mi az üzenet az új pénzügyi keretekkel kapcsolatosan, már ami az alvállalkozókat illeti? Az egyik legfontosabb oka annak, hogy drasztikusan megnőtt az infrastruktúra kialakításának ára, hogy nagyon hosszú láncban vonják be az alvállalkozókat, és ez felhajtja az árakat csillagászati szintekre. Mit lehet csinálni, hogy megvédhetjük az adófizetői pénzeket és a társfinanszírozási forrásokat, Karamedeli kolléga? Nagyon lényeges kérdést nem említett a kohéziós politikával kapcsolatban, az indikátorokra gondolok itt. Úgy gondolom, hogy nagyon szükséges minél előbb föltenni azt a kérdést, hogy melyek az egyéb indikátorok, amelyekkel a GDP mellett, amelyekkel mérhető a polgárok életszínvonala, jóléte. Ezeket az indikátorokat mindenképpen be kell vennünk az új kohéziós politikába. Én az Ile-de-France régióból származom, ahol magas a GDP, de nagyon nagy a szociális szakadék, szegénység, munkanélküliség, stb. Ilyen új kritériumokat is be kellene vennünk, de a környezetvédelmet is, mert ma kettős kihívás előtt állunk. Egyrészt szociális kihívások előtt, másrészt pedig az éghajlattal kapcsolatos kívások előtt. A miniszter úrnak el kell mennie 15 perccel az egész előtt, úgyhogy átadom neki a szót, hogy válaszolni is tudjon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, hölgyek, urak, a, a hozzászólásokat. Egyrészt a hozzászólásokból két dolog tűnik ki számomra nagyon erőteljesen. Az egyik, hogy eh, kohéziós politika az eh, valóban az Európai Unió eh, jövőjét egyik meghatározó fő kérdés. A másik, hogy rengeteg kérdést és érzelmet generál. Ez jó és rossz értelemben egyaránt igaz, és az a célunk, hogy a, ezeket a szempontokat mind beépítsük a gondolkodásunkba, és, és vezessük végig azokon a folyamatokon, amelyek eredményeképpen az új kohéziós politika kereteit az unión belül ki tudjuk alakítani. Én azt gondolom, hogy a néhány dologra összefoglalóan próbálnék válaszolni. Volt, amit megmondom őszintén, nem értettem teljesen, hogy mire irányul a, a kérdés. A, a kiemelkedően fontos e, e, témának tartom, amit Smolkova képviselő asszony említett, ugye ez a pénzügyi keretek és gazdasági feltételek kérdése, amely különösen ebben a helyzetben az egyik meghatározó kérdése lesz az uniós politika, a kohéziós politika jövőjének. A magyar elnökségi álláspont ebben kezdettől fogva egyértelmű volt. Mi azt az álláspontot szeretnénk támogatni erőteljesen, amely szerint a, a, a kohéziós politikának a pénzügyi forrás eszközrendszerét ezen a szinten kellene fenntartani, ami eddig is volt. Tehát eh, nagyon eh, fontosnak tartjuk, hogy miután a, a hagyományos eh, gazdasági és társadalmi kohézió mellett a területi kohézió is egy kiemelt harmadik dimenziója lett ennek a politikának, ezért ezen a területen a, a források arányait, az elérhetőségét a következő ciklusban ezen a, legalább ezen a szinten kellene tartani. Ez a magyar elnökségnek egy határozott álláspontja. E, úgy tűnt e, nekem egyébként a különböző miniszteri és szakértői találkozók e, alapján, hogy ez a tagállamok többségénél ez egyetértésre talál, ez a megközelítés. Abban természetesen már különbség van ezen belül is, hogy a, például a, amit a, a képviselő vetett föl, hogy a teritoriális vagy eh, felzárkóztatási szempont az milyen erővel érvényesüljön a, ezen belül. Mi azt gondoljuk, hogy, a, hogy azt az előnyt, amit a kohéziós politikánál az integrált jellege, az, az hogy, eh, hogy eh, a kohéziós politika keretein belül össze lehet kapcsolni mindazokat a fejlesztési szempontokat, amelyeket egyébként szakpolitikákra kellene szétszabdalni, ez nagyon komoly előny és nagyon komoly politikai eszköz, amely, amely nélkül az Európa 2020 stratégia megvalósíthatatlan. Éppen ezért a forrásokat is úgy ítéljük meg, ennek megfelelően kell, kell rendezni. Azok a kérdések, amelyek a források felhasználásával kapcsolatosak, legyen szó a célmegjelölésről, az eredményorientáltságnak a jellegéről, az indikátorokról. Erről már januárban is váltottunk szót a képviselő asszonynal, ugye az indikátorok kérdéséről, és akkor is elmondtam, hogy a magyar elnökség támogatja azt az álláspontot, amely az indikátorok bővítésére irányul, ugyanakkor E, azt fontosnak tartjuk e, most is megismételni, amit a mostani, mondjuk úgy, hogy e, köztes beszámolomban is hangsúlyoztam, hogy egyetértve a tagállamok döntő többségével olyan indikátorokat, olyan feltételeket érdemes bevezetni, vagy megpróbálni bevezetni, amelyre a tagállamoknak ráhatásuk van, és amelyeket a tagállamok be tudnak fogadni. Tehát azt nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy, eh, hogy a kohéziós politika az nem lehet diktátpolitika. Tehát a tagállamoknak a, az, az egyedi adottságaihoz alkalmazkodni kell, és, eh, és figyelembe kell venni. Ugyanakkor az a eh, felvetés, ami a, a, a teritoriális versus felzárkóztatási dilemma, vagy a, a hagyományos szolidaritási elvű felzárkóztatási politika, illetve a versenyképesség között látszólag feszül. Ez azt gondolom, hogy az uniónak politikai szinten ezt kezelnie kell, és, és minden szempontot ebben az összefüggésben megfelelően kezelni kell. Ezért mi azt gondoljuk, ezt januárban is így gondoltuk, és ez csak megerősített, az elnökségét megerősítette az elmúlt hetek E, e, konferenciái, tárgyalásai, hogy ez, egy, e, hogy ez helyes álláspont, hogy konzekvensen egyszerre érvényesíteni kell uniós szinten a felzárkóztatást is, tehát nem szabad háttérbe szorítani, és a, és a versenyképesség javítását azokban a régiókban, amelyeknek történeti és egyéb okok miatt ebből a szempontból jobb helyzetben vannak, mint mondjuk az Unió más területei, régiói. az igazság az, hogy, hogy visszatérve az indikátorok kérdésére, az igazság az, hogy a, az elmúlt hetekben a, a számos szakértői és, és politikai szintű egyeztetések során rendszerbe foglalt konkrét javaslatot ebben a kérdésben nem hallottam. Tehát vannak ötletek, vannak javaslatok, de olyan, ami rendszerszerűen, szisztematikusan végiggondolva, hogy hogyan illeszkedhet bele egy ilyen új elképzelés abba a döntéshozatali folyamatba, abba abba a forráselosztási folyamatba, amely az Európai Unión belül van, ilyet még nem láttam, valószínűleg ezen érdemes dolgozni, csak szeretném jelezni, hogy, hogy eh, dacára annak, hogy, eh, hogy a, azt gondolom, hogyha most megszavaztatnánk az embereket, azért a, a, az emberek többsége, a jelenlévők többsége valószínűleg arra szavazna, hogy legyenek, legyen ilyen, de még egyszer ennek operatív megjelenítésére is szükség van ahhoz, hogy ezt a szabályrendszerbe tudjuk foglalni. Amit még ezzel összefüggésben fontosnak gondolunk, hogy, hogy a, akkor, amikor a, a gazdasági pénzügyi keretekről szóló vita, az új pénzügyi perspektíváról szóló vita valóban elindul, addigra azokat a szabályokat, azokat a feltételeket, amelyek, amelyeket az új kohéziós politika, vagy a kohéziós politika új kereteit már nagyjából látnunk kellene, hiszen a kohéziós politikának akkor lesz esélye arra, hogy a megfelelő eh, finanszírozási szintet, a megfelelő részvételt tudja biztosítani abban a vitában, ami, ami, ami előttünk áll még. A, megmondom őszintén, a, Markus hozzászólását nem nagyon értettem, hogy eh, mi a, mi a konkrét kérdés. Megpróbál szívesen válaszolni, csak nem, nem értettem, nem tudom, hogy a hiba valószínűleg bennem van, nem értettem, hogy konkrétan mire kérdezett rá. Úgyhogy ha... Uh, please, uh, yes, please. If you don't mind, just a question, just to have a... Uh, ha nem baj, akkor a kérdést esetleg szeretnénk még egyszer hallani. Sehr gerne. Die eine... Nagyon szívesen. Az egyik kérdés, lehet, hogy a tolmácsolás volt az oka. Az egyik kérdés. A kondicionalitásokra vonatkozott arra, hogy Európa feltételeket szab a tagállamok felé, akkor kapjátok csak meg a támogatást, hogyha ezt és ezt és ezt az európai jog előírást átvizetéketek a gyakorlatba, például a verseny képesség terén, a közbeszerzések terén, és csak akkor kap kapjátok meg a pénzt. Ezt el tudja ön fogadni, vagy ez túl messzire megy ön szerint? A második kérdés a köztes kategóriákra vonatkozott, ahol azok a kormányok, amelyek most a 75 százalékos korlátot már átlépték, követelést kelljen teljesíteni ők de nem csak azoknak, akik túlépték a 75%-ot, hanem azok is, akik a 75 és 90% között vannak, tehát a, akiknek egész jól megy a dolga, és nem ment soha igazán rosszul a dolga. Erre nagyon sok példa van, olyan régiók tehát, ahol ez jogos lenne. Érdekelne, hogy ez az új köztes kategória, amelyekből 22 lenne Európában, szükség van ezekre. Köszönöm szépen, így teljesen világos a kérdés, elnézést a zavarért. Az első kérdésre én magam részéről igennel tudok válaszolni. Tehát azt gondolom, hogy a kondicionalitás ilyen értelmű erősítése az támogatható mindazokkal a feltételekkel, amelyeket azzal kapcsolatban említettem, hogy, a, hogy ez nem az államok feje fölött, és nem rákényszerítve, hanem világos szabályokat szabva, és világos már a ciklus elejétől kezdve egyértelmű kereteket biztosítva, de azt gondolom egyetértek, ha, az volt a kérdés mögött, hogy ön ezt támogatja, akkor én is támogatom. Azt gondolom, hogy ez egy helyes, helyes irány, és erre szükség van a, a, a kohéziós politika hatékonyságának, hitelességének e, erősítése érdekében. A második kérdés esetében azt gondolom, hogy, e, hogy az elmúlt e, két és fél-három év válsága rávilágított arra, hogy Európában sincs, de máshol sem olyan, olyan terület, ahol, ahol ne lenne szükség olyan fajta támogatásra, olyan fajta politikai eszközre, amelyet a kohéziós politika tud nyújtani. Tehát én, én megint csak pozitívan tudok viszonyulni ehhez a, ehhez a felvetéshez. Például az Ile-de-France régiónak a, a problémája az pontosan illik ehhez az én értelmezésemben, tehát én ezt tudnám támogatni elnökségi pozícióból feltétlenül. Uh, uh, Köszönöm szépen, miniszter úr. Mindenki nevében uh, szeretném még egyszer elmondani, hogy nagyon nagyra becsüljük a, elnök, a magyar elnökséggel való együttműködést, és nagyon köszönjük, hogy ennyire nyitottan állt a részvétel elé, hogy mindig eljött hozzánk parlamenti képviselőkhöz. És azt is el kell mondanom a saját tapasztalatom alapján, hogy azt hiszem szinte precedens nélküli, hogy ennyire egy ilyen előkészületi szakaszban ilyen eredményeket lehessen elérni az általános ügyek tanácsán, és ez mindenképpen mutatja, hogy önök mennyi energiát és munkát fektettek be ebbe, hogy a kormányközi együttműködésen ilyen szintig eljussanak, tehát ilyen következtetésekig eljussanak. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, és reméljük, hogy az elnökség vége felé ismét találkozunk önnel. Én is köszönöm, hölgyeim és uraim, vissza fogok jönni. Hát önt mindig szeretettel várjuk, mondja az elnök asszony. So, as we have Marcus here, uh, we can... Nos, mivel itt van Markus, rögtön rá is térhetünk a következő napi rendi pontunkra, ami ugye a második eszmecsere, Markus jelentéséről, Markus Piper jelentéséről van szó, tehát a kohéziós politika jövőjéről, de Michel Debár is jön, a régiók bizottságának a képviseletében majd ő is szólni fog, itt van velünk, ő a Gazdasági és Szociális Bizottságban dolgozik, és Csedróne úr is itt van, de először azzal kezdjük, hogy Márkusznak adom meg a szót a megjegyzésekhez, tessék. Ja, herzlichen Dank. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Először is köszönetet szeretnék mondani azért a reakcióért, amely érkezett. 36 kérdést tettem fel, és valóban a képviselők tényleg vették a fáradtságot arra, hogy mind a 36 kérdésre válaszoljanak. Nagyon sok jó ötlet is érkezett, amelyekre megpróbáltam tekintettel lenni a jelentés elkészítésekor. A jelentésnek az alapfilozófiája, mondhatnám, hogy a kohéziós politikát, a strukturális alapokat, a strukturális politikát nem, ne önmagában tekintsük lárpurlárként, hanem a strukturális politikát eszközként tekintsük, annak érdekében, hogy nagyon sok politikai területet megvalósíthassunk az Európai Unióban, a, például a 20 as célokat, a, az energia, a környezet, a demográfia, a kutatás és az innováció területén. Úgy gondolom, legalábbis jelentésemben ezt írtam, hogy a strukturális alapok összegét körülbelül meg kellene őriznünk, infrastruktúrális támogatások összegét, és úgy gondolom, hogy amellett, hogy lényegében azt mondjuk, hogy a strukturális alapok a 20-20-as terv eszközei és kohéziós politikánk magját képezi, a megosztott felelősség az eszközökért alapvető tehát, hogy ezeket a dolgokat a tagállamokkal és a régiókkal közösen szeretnénk megvalósítani, nem pedig központilag irányított európai alapok részéről, ami a környezetvédelmet, az éghajlatváltozás és a közlekedést illeti, ezeknek helyi szinten kell maradniuk. Úgy gondolom továbbá, hogy a strukturális politika jelen állapotában sikeres, igazolható, hogy a szórásokat csökkentettük a régiók között, az Európai Unió versenyképességéhez is sokat tettünk hozzá, a növekedés, a szociális előrelépés, az ökológia területén sikereket értünk el a régiókon keresztül, de ezt csak úgy érhettük el, hogy Európa nagy részén horizontális támogatást is kaptunk ebben az időszakban. Tehát nem az történt, hogy támogatott és nem támogatott régiók voltak egymás mellett, szerencsétlen módon, ahol lehetetlenné vált volna a horizontális megközelítés hanem sikerült a regeneratív energia területén például olyan együttműködéseket megteremteni, ahol kis és középvállalkozások méghozzá olyan régiókban, amelyeknek nem megy túl jól, csúcs egyetemekkel tudtak együttműködni, nagyon sikeres régiókban lévő egyetemekkel, és attól tartok, hogy egy köztes kategória, ahogy most a bizottság javasolja, elrontaná ezt a nagyon jól bevált gyakorlatot. Tehát, hogy a támogatott régiókat kényszerítenék arra, hogy saját levükben főjenek, tehát saját magukkal működhetnének csak együtt, nem pedig horizontális szinten, ahol pedig lehetőségük nyílna arra, hogy a gazdagabb régiók potenciáljait kiaknázzák. Tehát ami eddig történt, azt dicsérem, a támogatási filozófiát is, most pedig rátérek a kritikára. Úgy gondolom én is, hogy a többlet értéket és ennek a politikának a hatékonyságát növelnünk kell. A belső piac még mindig a legjobb regionális politika számomra, hogyha működik a belső piac, akkor növekedik az export, munkahelyeket teremtünk a régiókban, de a belső piac csak akkor működik, hogyha az európai törvényhozás is működik. És itt egy nagy deficitről van szó, mégpedig az eszközök kiosztását illetően, az árak szabályozását illetően, ezért erősen támogatom a bizottság megközelítését, hogy a támogatások a jövőben még jobban függjenek a kondícióktól, kondicionalitástól, hogy jól működik-e a tagállamokban a, az állami pályázatok rendszere, a közbeszerzési rendszer, és tudom, Biztosan tudom, hogy az eredményorientáltság a szemünk előtt van állandóan, és indikátorok révén mérjük az előrelépéseket, és ettől tesszük függővé az eszközök hozzáférhetőségét is. De olyan területekre kellene ezt koncentrálnunk, ahol Európának felelőssége is van. Például a kutatás, a határokon átnyúló környezetvédelem, a, a közlekedés területén, ahogy a bizottság első listáikon, listáin láttam, az európai pénzek kiosztása például függ attól, hogy hányan vannak, hány óvodás van az egyes területeken, illetve hányan hagyják abba, hagyják félbe az iskolát. A szociális és oktatásügyi politika európai zálódását látom itt, és abból a kevés pénzből, amennyi a kohéziós politika rendelkezésére áll, ezt nem fogjuk tudni teljesíteni. Véleményem szerint olyan területekre kellene koncentrálnunk, ahol regionális és nem, nemzeti felelősség van. Például az iskola, az iskolák terén a projektek modell jellegét kellene értékelnünk, és azt, hogy mennyire vihetők át más régiókra, de ne ilyen indikátorokat vegyünk figyelembe, mint például a, az óvodás gyerekek száma, ez, ez már túl messzire megy, így csak fölöslegesen szólunk bele a tagállamok ügyébe. Tekintettel kell lennünk a szubszidiaritás elvére a regionális politikában. Néhány olyan dolgot szeretnék még megemlíteni, amelyeket szeretnénk, ha elérnénk a kohéziós politikában, a perifériális régiók előtérbe helyezése, a hátrányos régiók előtérbe helyezése úgy gondolom, hogy horizontális szinten ragaszkodnunk kell a versenyképességhez. Elgondolkodhatunk közös kezdeményezésekről a demográfia terén, vagy a globalizáció terén, a bónusz strukturálás terén, de ne legyen olyan köztes kategória, amely csak egy fotel, amelyben hátra dőlhetnek azok a régiók, akik hosszú távon bízhatnak benne, hogy új kategóriába kerültek és hogyha most azt hallom, hogy ezt csak modellként csináljuk, de ha egyszer megszavazzuk ezt a modellt, hogyha egyszer létrehozunk egy új támogatási kategóriát, akkor soha nem fogunk tőle megszabadulni. Ez tulajdonképpen jó hír is, hogy Kelet-Európában sok régió eh, kinőtt eh, a támogatás való ráutaltságból. Éljen, éljen, sok görög, sok spanyol, sok portugál, ezt mondja most tényleg még, még legyen egy másik kategória, egy további kategória, amelyek bár Európa viszonylag gazdagabb régiói közé tartoznak, mégis kapjanak további támogatást. Szerintem ez kohaziós politikánk esetében lezárná a hihetőség idejét, nem lenne már elfogadható, hihető, hiteles a politikánk nincs helye ennek a köztes kategóriának a kohéziós politikában. További pontokat szeretnék megnevezni. Egyrészt azzal kapcsolatban, hogy az infrastruktúrákba mennyire nyúljunk bele, decentrális energia koncepciókat is kell támogatnunk, ahol a piac nem jól működik, európai pénzekből is támogathatjuk az infrastruktúrákat, a határ területeken a transnacionális hálózatokhoz való hozzáférést is támogatnunk kell a kohéziós politikában. Sánchez jelentésben és az enyémben is szó van arról, hogy a hármas cél 3,5%-ról 7%-ra növeljük, ez egy európai többletértéket tudna létrehozni, hogyha a határterületeken hosszú távú eredményeket tudnánk elérni, és javítanánk a transnacionális hálózatok hozzáférhetőségét, és hogyha ezt a régiókkal egyetértésben tennénk, ez látható eredmény lenne. A régiók ezt úgy értelmeznék, hogy Európa nyújtott számukra támogatást. Ezzel kapcsolatban úgy gondolom, hogy a, az, hogy az EFRA és az ESA keresztfinanszírozása saját meg kell könnyítenünk, mert hogyha a szociális területen például támogatunk egy olyan üzemet, ahol mozgáskorlátozottakat foglalkoztatnak, akkor például támogatnunk kell, hogy az európai vagy létre kell azt hoznunk, hogy az európai támogatásoknak még legyen több forrása, hogy nehogy a végén megkérdőjelezzék, hogy egyáltalán mit tettünk ehhez hozzá európai részről. A tagállamokkal tervezett szerződések ebbe az irányba kell, hogy menjenek. A bizottság álláspontját nagyjából támogatom. Megpróbáltam a helyi projektek európai többletértékét definiálni, az egyes kettes pontokban láthatják ezt, és összehasonlítottam azzal, hogy mi van a mi régióinkban, próbáltam utána járni, hogy mi az európai többletérték. Végül pedig a finanszírozásról szólnék néhány szót az európai regionális támogatások hatásait kicsit korlátoznám, inkább a saját felelősségvállalás irányába kellene elmozdulnunk, a magán közös finanszírozást magánvállalatokkal támogatnunk kellene. Tehát, hogy a 90%-os európai részvételt csökkentenünk kellene véleményem szerint, mert ez sok projektben inkább a sok projekt esetében inkább az ajándékpénz áll előtérben, nem pedig a projekt valódi célja. A, ami pedig a, az ellenőrzést illeti, az akkreditációval kapcsolatban ö, érkeztek vélemények. Szerintem ö, országonként egy nemzeti ellenőrző hatóság legyen, amelynek alá kell vetnie magát egy európai ellenőrző folyamatnak, és hogyha már megkapták a pecsétet, akkor ezt ebben a hatóságban már megbízhatnánk. Hogyha a tagállamok nem hajlandók alávetni magukat ennek a procedúrának, akkor jogunk van arra, hogy ezeket a tagállamokat szorosabban ellenőrizzük, amit már mindig is akartunk. Akik szeretnének együttműködni, őket, nekik megkönnyítjük a beszámolási kötelezettségeiket, akik nem működnek együtt, nekik eh, erősebben a körmükre nézzünk, hogy hol eh, mibe fektetik az európai pénzeket. Utolsó megjegyzésem az EU bővítési stratégiájára vonatkozik. Itt eh, megismétlem a parlament követelését, hogy a helyi a regionális bizottságnak nagyobb munkát kell végeznie a régiók területén. Nem engedhetjük meg, hogy az országok előkészületlenül lépjenek be az EU-ba, mint például Románia és Bulgária esetében, ahol egy kicsit jobban oda kellett volna figyelnünk arra, hogy az előkészítési, előkészítő eszközök ezeket jobban kihasználjuk. E, erre nem figyeltünk oda, bizottságunk nem figyelt erre oda. Most viszont Horvátország és Törökország esetében ezt a hibát nem szabad megismételnünk újabb számításokat végeztünk azzal kapcsolatban, hogy Törökország tagsága struktúrpolitikai szempontból túllépné kapacitásainkat, és ezt a javaslatot is már megtette egyszer az Európai Parlament, aktuális számokra alapozom ezt a megállapításomat. Ennyit a jelentés tervezetemről. Köszönet még egyszer a közreműködő kollégáknak. Tudom, hogy egy-két helyen még vita tárgyát képezi a jelentéstervezet, de úgy gondolom, hogy ez az új irány, az európai kohéziós politika, a régiókban képezzen többletértéket, és amely meg is marad a régiókban, hogyha ezt a látásmódot követjük, akkor illetve ezt kellene követnünk, és ennek fényében örülök, hogy vitát folytathatunk a kollégákkal. Köszönöm. Köszönöm szépen Markus Pipernek ezt az igen provokatív és gondolatébresztő előadást. Mindig van valami újdonság, amikor jelentést mutatsz be, és én ezt eh, nagyon jónak tartom. Egy szabályt szeretnék felállítani. Általában a felszólalói lista vége felé le kell rövidítenem a felszólalási időket. Ezt most megteszem rögtön az elején. 13-an vannak már most a listán, úgyhogy senki ne beszéljen két-három percnél többet, ezt kérem. Különben kifutunk az időről, időből, biztos lesznek majd 14-en, 15-en is Csedróne úr két perc helyett hármat kap, természetesen nagyon örülünk, hogy itt van. Kérem, hogy nagyon tömören fogalmazzon. Michel kapja meg először a szót. Madame la Présidente, merci de votre générosité. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen, hogy ilyen nagylelkű volt velem. Hölgyeim és uraim, tíz nappal ezelőtt a Régiók Bizottsága elfogadta az ötödik kohéziós jelentéssel kapcsolatos jelentést. Nagy többséggel fogadta el a testület, csak három ellenszavazat volt. Piper úr jelentését is tanulmányoztam, és ha megengedik, akkor néhány pontot meg is említenék belőle, persze csak nagyon röviden. Van néhány olyan téma, ahol a két jelentés nem cseng egybe. Az egyik, hogy a régiók bizottsága részéről szeretnénk azt biztosítani, hogy a kohéziós politika az EU minden régiójának rendelkezésére álljon, hiszen végső soron minden régió érdeke, hogy saját gazdaságát fejlesz A szakpolitikának a lehető legláthatóbbnak kell lennie az egész EU-ban. A többszintes többszintű irányítás nagyon fontos, és a területi irányítás is. És nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy az előadó szándéka az, hogy növelje a strukturális alapokból érkező finanszírozást 7%-ra. Ezek azok a pontok, ahol egybecseng a két jelentés megközelítése. A kohéziós politika és a végrehajtása mindkettő olyan terület, ahol a regionális szintet be kell vonni a döntéshozatalba. Automatikus megközelítéseket ellenezzük, és agályos számunkra a legtávolabbi régiók helyzete. Támogatjuk azt, hogy önök is ellenzik a strukturális alapok reformját ilyen értelemben. A makroökonomiai feltételesség, vagyis kondicionalitás olyasmi, amit nem szabad megengedni, hogy hatással legyen a helyi szintekre. Mert a nemzeti kormányok már szerepet vállaltak a válság megoldásában. A teljesítménnyel kapcsolatosan nincsen még kialakult álláspontunk de ellenöz, ellenezzük alapvetően a teljesítménybeli követelményeket, hiszen ennek negatív hatása volna. A legjobban teljesítő régiók kapnák a legtöbb támogatást, véleményünk szerint a rugalmasság szerencsésebb volna. Ezek voltak azok a pontok, ahol a két jelentés eltér egymástól. És ha azt tekintjük, hogy mi az összefüggés a kohéziós politika és az Európa 2020-as stratégia között, a kohéziós politika nem lehet egyszerűen az Európa 2020-as stratégia végrehajtásának eszköze, nem lehet erre leegyszerűsíteni. Más célokat is el kell vele érni, például gazdasági és társadalmi különbségeket kell, hogy csökkentsen az Európai Unióban. Tehát sokkal szélesebb területen értelmezzük, mint az Európa 2020-as stratégiát abban is eltér a véleményünk, hogy milyen problémákkal kell elsősorban megküzdeni. Vannak olyan régiók, amelyek stagnálnak, az EU GDP-nek 80 százaléka között, és ennek strukturális okai vannak. Aztán vannak olyanok, akik 75% fölött vannak, és úgy gondolom, hogy ezért ez jó megközelítés, mármint a köztes kategória kialakítása, ami pedig az indikátorokat és a GDP-t illeti. Szeretnénk elmozdulást elérni ezen a területen. A GDP ne legyen az egyetlen hivatkozási alap, amikor összehasonlítjuk a régiókat. Egyéb tényezőket is figyelembe kell vennünk e tekintetben például. Tovább kell dolgozni ezen az aspektuson és szeretnénk, hogyha lenne egy félidős felülvizsgálat, és nem csak a GDP volna az egyetlen kritérium. A, Kom- a Végjog Bizottsága is készített egy jelentést, amelyben támogattuk az 5 plusz 5 éves, 5 plusz 5 éves időszakot. Összefoglalva, elnök asszony, reméltem minél több mindent elmondani rövid idő alatt. Köszönöm szépen segítőkészségét, és most eh, Carmelo Cedrone úré a szó. Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm eh, Piper előadó kollégának is a munkáját. Vele már találkoztam, és legalább 20 kérdést feltettem már neki. Ezeket ő meg is válaszolta, el kell mondanom, hogy eh, még mindig találtam valamit az ő jelentésében, ami érdekes. Nagyon sok mindent, amit ő leírta, támogatunk, és ma reggel meg, előtt meg is vitattuk ezeket, úgyhogy nem fogok visszatérni mindenre, amit már elmondtunk. Az Európai Unió hozzáadott értéke nagyon fontos, tehát eh, ezt hangsúlyozzuk itt a bizottsággal kapcsolatban, ugye, hogy az európai projekteket kell eh, prioritásban részesíteni. De még valami, amire szeretném felhívni a eh, figyelmet, az az, hogy ezek a projektek milyen szerepet játszanak. Itt különösképpen van egy olyan kérdés, hogy a hatástanulmány legyen kötelező, tehát a végső eredményeket, a végső eredményekkel jobban tisztában kellene lenni, és talán még jobban lehetne ragaszkodni a koordináltsághoz is, tehát ezeket az alapokat koordinálni kell. Ugye már leírtuk azt, hogy a jó irányba mennek ezek a dolgok. Nem feltétlen egyetlen egy hatóság kellene, hogy legyen, de az ugyanazokat a célokat, amelyeket ön is hangsúlyozott, itt jobban el lehetne érni. Az egyszerűsítés egy másik példa, amit említettek. Az egyszerűsítés szerintem az egyik legfontosabb probléma vagy feladat. Most nem térek ki a részletekre az idő szűkössége miatt, de a minden tőlünk terhetőt meg kell tenni annak érdekében, hogy ezeket az eljárásokat egyszerűsítsük. Hát lehetetlen, hogy minden egyes projekt esetében ilyen hatalmas bürokrácián kelljen végigmenni, és akkor a végén az értékelésnél ilyen óriási administratív terhek legyenek. Aztán pedig az előttem szóló kollégák is emlékeztettek a 2020-as stratégiára. Hát itt is időszerű lenne egy kicsit elválasztani ezeket a dolgokat egymástól, tehát ugye a független finanszírozást, ami a 2020-as stratégiának a végrehajtását szolgálja, és nem a kohéziós politikának a része. Osztok egyébként, osztom egyébként a Régió Bizottságának azt a véleményét is, amit a köztességi régiókkal kapcsolatban megfogalmaz, és egyetértek a GDP értékelésével is rendben van, hogy a GDP-t használjuk, de hát rengeteg más paraméter is van, amit figyelembe lehetne venni egy terület vagy egy régió esetében. Tehát nem lehet csak hagyomány, a hagyományos értelemben vett GDP-re alapozni minden értékelést. Nagyon jól beszélt a partnerség kérdéséről is, vagy fogalmazott, de én sajnálom, hogy csak a a hagyományos partnerségről beszélt, tehát hogy a bizottság és a régió között, és így tovább. Szerintem sokkal, és ez egy kérés, nem tudom, hogy ha lehetséges, akkor gondoljanak másfajta típusú partneri kapcsolatokra is, tehát a szociális-gazdasági partnerekkel felvett kapcsolatra is, inkább korábban, mint később, tehát hogy az egész folyamatot végig tudják ők követni, az fontos lenne. Így lehetne sokkal láthatóbbá tenni a kohéziós politikát, és átláthatóbbá is, nem csak láthatóbbá Ugye már megcsinálták azt, hogy a kap esetében hogy az összes projektet kikapja, ki a kedvezményezett, milyen támogatást kap, és így van, tehát hogy ezt kellene publikálni. Ez az Európai Unió részéről nagyon nagy növelni az átláthatóságot. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és most rátérek az árnyék előadókra, és Stavraka kiszúr az első. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή. Την πολύ καλή Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni az előadónak, nagyon kiváló munkát végzett. Olyan szöveg van itt előttünk, ami emlékeztet minket arra, hogy miről is van szó a kohéziós politika keretében, mire kell itt összpontosítani. Ehm, a javaslatok előadónk javaslatainak a nagy részét azt támogatom, és az időtakarékosság okán nem fogom ezeket egyenként felsorolni. Vannak olyan pontok a jelentés tervezetben, amelyeket sajnos nem tudok elfogadni. Az egyik pedig a globalizáció, globalizációról szóló bekezdés. Ugye tudjuk, hogy a globalizációs kiigazítási alapnak teljesen más a célja, teljesen más a mások a beavatkozási kritériumok, tehát ezt a kettőt nem lehet összevonni. A másik pedig a kohéziós alap és a fejlesztési, regionális fejlesztési alap összevonása, ezt sem tudom elfogadni ezt a javaslatot. És vannak még olyan dolgok, amelyekkel kapcsolatban szeretném megkérni az előadót, hogy adjon nekünk még további információt, hogy egy kicsit világosabban lássuk, hogy ő mit is ért az alatt például, hogy a régiók esetében fokozatosan csökkentsék a támogatást. Piper úr, hát ön nem tudom, hogy mi a vélemény, hogy ennek a fokozatos csökkentésnek mi lenne a módja, tehát fix kritériumok alapján ö, próbálnak ezt végrehajtani, ezeknek a régióknak az igényeit felmérve, nem tudom, tehát ezen az egyik kérdésem, a másik kérdésem pedig az 51-es, kapcsol, 51-es bekezdéshez kapcsolódik, tehát hogy lenne szigorúbb ellenőrzés, amely automatikusan érvényben lép, hogyha olyan esetről van szó, hogy komoly szabálytalanságokat követtek el. Hát nem tudom, hogy az előadó javaslata pont csak az utólagos ellenőrzés szigorítását akarja elérni, akkor támogatom. Hogyha ehelyett a javaslat az indirekt módon tulajdonképpen szankciókat is jelent, és, a kohéz, és ezeket a kohéziós célkitűzésekhez köti, akkor ezt nem tudom elfogadni egyáltalán. Köszönöm szépen. Thank you, Rika. Köszönöm szépen, Rika Mani kolléga. Köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon köszönöm Markus Pipernek a kiváló jelentést, kiváló munkát. A stílus nagyon megfelelő, nagyon őszinte, világos. Ez vitához vezet ugyan, de szerintem nagyon jó. Jó az is, hogy világossá teszi a kohéziós politika központi szerepét a 2020-as tervben, a kohéziós politika finanszírozási periódusa 7 év legyen. Erről is van szó. Egyetértek a jelentéstevővel ebben, ami a kettes célt illeti, az innovációs klaszterek szintén fontos téma lehet az együttműködés számára keretprogramok esetében. A harmadik célt is erősíteni kell, ami az egyes alapokat illeti, Egyetértek önnel. Nem támogatom a szétválasztott alapokat. Nagyon örülök, hogy a dokumentumban nevesítve vannak az egyes régiók különleges feltételei, kihívásai. Az fontos, hogy a jövőben is így legyen világossá kell tenni azt is, hogy a makrorégiók esetében a meglévő finanszírozási mechanizmusokat kellene kihasználnunk, és nem kellene túl sok plusz pénzt helyezni ide. Ez, ez erről a kérdésről is itt-ott szó van. Ami a köztes kategóriát illeti, egyetértek önnel szintén, hogy ne váljon ez a kohéziós politika állandó elemévé, hiszen ahogy ön is mondta, fennáll a veszélye annak, hogy ezt, hogyha ezt a közös kategóriát megteremtjük, akkor ez mindig így marad, de én nem vagyok ilyen szigorú, mint ön semleges vagyok ezzel kapcsolatban. Több tanulmányra van szükség, több vitára ezzel kapcsolatban, hogy finanszírozás szempontjából mi lenne ennek az eredménye. Az alapok összeolvasztásával kapcsolatban jó, hogy keressük a szinergiákat, de több adatra volna szükség, hogy ez mit jelentene a gyakorlatban, hogyha ennyire radikális változásokat viszünk véghez. Ami a globalizációs alapot illeti, nem értek egyet önnel. Azt támogatom, hogy fokozatosan mondjunk le a globalizációs alapról, és inkább a szociális alapot támogassuk. A globalizációs alapot átmenetinek tekintettük már eleve, és a céljai már nem világosak. És egyetértek önnel ebben ami a szomszéd politikát illeti, ez is a regionális fejlődés része. A regionálpolitikai cél ez a lengyel elnökség alatt is, ami pedig regionális politikát illeti, illetve a hiba kvótákat szigorúaknak kell lennünk, ahogy ön is mondta, támogatom a kondicionalitást és az eredmény orientációt, hiszen folyamatosságra is szükség van a projektekben. Hogyha automatikus szankciókat vezetnénk be, és makroökonómiai célokat kapcsolnánk hozzá, hát ez a gondolat jól hangzik, és értem is a hátterét, de viszont, hogyha ez gazdasági kérdésekkel áll összefüggésben, akkor már kicsit szkeptikusabb vagyok. Túl gyorsan beszél, és túl sokat sajnos. Kérem, hogy értsék meg, lassabban kell egy kicsit beszélni, különben a tolmácsok nem tudják követni. Köszönöm szépen, Ziman úr. Tisztelt jelentéstevő úr, köszönöm a jelentést. Két megjegyzésem lenne, az egyik a 33-ashoz a régiók és a német tagállamokkal kapcsolatban. Ma reggel is szó volt erről a FLASZAK jelentés során. A, egy lépéssel tovább kell lépnünk, és a helyi szintet is be kell vonnunk a döntésekbe, amiatt is már sok régióban az európai ö, ö, források kofinanszírozása a helyi hatóságokon keresztül megy. De hogyha pénzt ki kell adni, akkor előtte meg kell kérdezni azt is, hogy mire jobb abszorpciós kvótát tudunk elérni, hogyha itt a helyi szintet kötelező módon bevonjuk. A másik véleményem pedig, a 9-es pontjára vonatkozik, és arra, hogy elutasítja azt a lehetőséget, hogy operacionális problém, programokat hajtsunk végre, például a metropol régiókban. Ebben, ezzel kapcsolatban arra is rámutat, hogy politika és demokráciai háttér hiányzik. Németországgal kapcsolatban meg kell állapítanom, hogy éppen a nagyvárosi régiókban megvan ez, és törvény biztosítja, hogy a demokratikus legitimációjuk legyen erre a munkára, sőt, kötelezőek is ezt tenni. Például vegyük a Hanovert, mint nagyvárosi régiót, és a Rhein-Ecker régiót például. Itt három tartomány működik e- együtt, strukturális és fontos területeken működik az együttműködés, különösen olyan nagyvárosi régiókban, amelyek az EU-ban több régiót is, több régióra is kiterjednek. A rhein metropol nagyvárosi régió például három területet is magában foglal, tehát három operacionális program keretében kell az egyes projekteket megvalósítania, ami szinte lehetetlen a gyakorlatban. Itt tehát bővítenünk kellene a spektrumot. Thank you, Köszönöm szépen, Karim Adel. Euh, merci, monsieur le rapporteur, pour votre travail. Je vais revenir juste sur... Köszönöm szépen az előadó munkáját, és euh, Visszatérnék két dologra, amelyeket nagyon fontosnak tartok. Talán egy kicsit ellent is mondanak egymásnak. A 19. bekezdésben azt mondja, hogy a GDP legyen a kizárólagos és a legfontosabb kritérium. Azután azt mondja, hogy a nemzeti testületeknek azért legyen mozgásterük, használhassanak más indikátorokat, de milyen indikátorokat használhassanak, ez világos ellentmondás a szövegben, véleményem szerint. Tehát tudnunk kell, hogy melyek ezek az indikátorok, és azt is gondolom, hogy nem mindig csak a GDP-ben kell gondolkodnunk, ez az első észrevételem. A második pedig a köztes kategóriára vonatkozik. Az Európai Parlament a jelentésen keresztül világos üzenetet kell, hogy közvetítsen, és fel kell, hogy szólítson egy ilyen kategória létrehozására. A bizottság kezdeményezését támogatnunk kell. A bizottsági jelentésben láthatjuk, hogy mi a bizottság álláspontja, és azt gondolom, hogy ezt támogatnunk kell, és a tanácsot is meg kell győznünk, a tagállamokat arról, hogy a jelenlegi megoldás hosszú távon már nem fenntartható. Megvédjük tehát azt az elképzelést, hogy társfinanszírozás folytatódjon, ebben az új kategóriában és a régiók ilyen új kategóriájában, és nagyon fontos, hogy megvédjük ezt az új kategóriát, ennek a létrehozását. Köszönöm szépen, a következő felszólalójé a szó. Merci. Euh, merci. Köszönöm az előadónak a munkáját. Azt hiszem, hogy nagyon fontos tisztázni a kohéziós politika tartalmát, lényegét, és nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság is erre visszatér, és pontosan tisztázza, hogy mi is ez a kohéziós politika. Nem szabad összekeverni az Európai 2020-as stratégiát és a kohéziós politikát. A 2020-as stratégiát külön határozták meg makrogazdasági eszközként, makrogazdasági politikaként, és eznek a végrehajtása a tagállamok feladata. Tehát ez egy külön dolog. Ha az Európai Unió képes nek szeretne lenni ennek a stratégiának a finanszírozására, akkor új erőforrásokat kell teremtenie, új forrásokat kell teremtenie ebből a célból. Nem ö, finanszírozhatja ezt a stratégiát úgy, hogy a kohéziós stratégiára félretett pénzeket használja fel. Én a frakcióm nevében is mondom ezt. A kohéziós politika nem tekinthető az EU 2020-as stratégiát végrehajtó politikának ahogy az előadó elmondta, a kohéziós politikának a munkahelyek teremtésében kell segíteni, a régiók fejlesztésében kell segíteni. Ennek a segítségével segíthetünk a hátrányos helyzetű társadalmakon, csoportokon, és jólétet teremthetünk a kevésbé jólétben élő állampolgárok számára, és vannak még más célkitűzések is. Az Európai Bizottságnak nagyon világosan kell a régiókat felsorolnia, és lehetővé tenni, hogy ezek a régiók beruházzanak a kutatásba, fejlesztésbe és környezetbarát technológiákba. És van egy kérdésem is. Szerintem eh, elérkezett az ideje, nem tudom, hogy ne, eh, mit gondolnak erről hogy nincs itt az ideje, hogy a munkahelyteremtés finanszírozásához is feltételeket kössünk, tehát hogy támogatást akkor kaphasson valaki, hogyha valódi munkahelyeket teremt. Ezt a kérdést tette fel Michel pontosan. Nagyon röviden igyekszem szólni, tehát nem bocsátkozom a részletekbe a hozzáadott értékel kapcsolatban. De ettől függetlenül azt elmondom, hogy azt gondolom, hogy ezt a hozzáadott értéket nem szabad idealizálni, nem szabad erről ilyen, képes, ilyen képet festeni. Az állampolgárok értsék, hogy mit jelent ez, hogy ez a hozzáadott érték azt jelenti, hogy a gazdasági és társadalmi fejlődést tesszük lehetővé az EU segítségével. Az Európai Uniót amikor létrehozták, a belső piac köré építették fel, És azt a, az a megközelítés, amely csak a versenyképességre alapoz, kockáztatja a kiszolgáltatott állampolgároknak a kiszorulását. Tehát biztosítani kell, hogy mindenki hozzáfér az egységes piachoz, és a kohéziós politika az egyetlen Európai Uniós politika, amely ezt a célt el tudja érni, vagy legalább megpróbálkozhat ezt elérni. Tehát nem ö, tehetünk mindent félre, annak érdekében, hogy csak a versenyképességet tartsuk a szem előtt. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Az alapelveket, amelyeken a kohéziós politika nyugszik, nem áldozhatjuk fel, akkor sem, hogyha vannak gazdasági célkitűzések itt. Ezeket természetesen teljesíteni kell, de sohasem szabad megfeledkezni az alapelvekről, amelyek már az indulásnál is jelen voltak, tehát itt azt széloztuk, hogy minden az Európai Unió minden egyes országában legyen fejlődés. Köszönöm szépen, Derek Bond következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. A Költségvetési Ellenőrzési Bizottság számára én készítettem jelentést Piper úr jelentéséről, Egyetértek nagyon sok mindennel, amit kifejt a jelentésében, már ami azokat a témákat illeti, amelyek a Költségvetési Ellenőrzési Bizottságra tartoznak. Támogatjuk, hogy csökkenjen a területek száma, illetve hogy egy nemzeti irányítási nyilatkozat szülessen, és az egységes auditrendszer is egy érdekes gondolat, ezt a bizottságnak kellene akreditálnia. Veszben például van egy úgynevezett bizalmi szerződésünk a bizottsággal, ami sokkal nagyobb mozgásteret ad a számviteli megoldások alkalmazására. Ez talán érdekes lehet a többi régió tagállam számára. Aztán néhány más kérdést is felvetettünk. Az automatikus fizetés, befagyasztás kapcsán, hogyha valamilyen szabálytalanság van, talán egy szisztematikus leállításra vagy befagyasztásra kellene változtatnia meg szövegezést, hiszen mindenképpen lesz egy ellenőrzési folyamat, mielőtt leállítják a kifizetéseket. Ami pedig a kondicionalitást illeti, a makroökonómiai helyzettel kapcsolatos szankciók, a strukturális alapok leállítása olyan tagállam esetében, akik megszegik a stabilitási paktumot. Szerintünk ez az elképzelés nagyon téves súlyos pénzügyi problémákat felvetne az érintett tagállamok számára, ezzel is rontva tovább a helyzetet, ezt nem tudjuk elfogadni. Delabár úr beszélt a jelentésében, a kiváló jelentésében egy nagyon fontos dologról, és a régiók bizottsága a feltételek más szintre helyezését is felveti, és ellenzi azt, hogy legyen egy teljesítmény függvényében kialakított tartalék. Itt talán rugalmasságot kellene biztosítani, és ezt a vonatkozást jobban feltárni. Két utolsó megjegyzés, az egyik a struktúra egészével kapcsolatosan. Én személyesen támogatom az első célkitűzés szintjét, illetve a második, harmadik célkitűzés is nagyon fontos, vagyis hogy minden régió hozzáférjen ezekhez az alapokhoz. Az egyik elképzelés, amit megvizsgáltunk, hogy a régiók, amelyek kiesnek a konvergenciából át a második célkitűzésbe, őket ismét bevonjuk a programba. Talán ezt az elképzelést is fel kellene tárni, végül pedig megemlíteném, a városi térségekre való összpontosítást. Én ezt már többször említettem. Ezen a területen a definíció is nagyon fontos, hogy a bizottság és a tagállamok hogyan határozzák meg a városi térség fogalmát. Talán jobb volna, ha a tagállamokra hagynánk ezt a definíciót. Az elmúlt két napokban feltettem többeknek ezt a kérdést, és a bizottság úgy látszik azon dolgozik, hogy legyen egy harmonizált definíció, de úgy gondolom, hogy ez hiba volna. Van sok olyan régió, ahol nincsenek nagyvárosok, és ezért téves volna, hogyha rájuk erőltetnénk egy fogalom meghatározást a tekintetben, hogy mi számít városi térségnek. Szerintem ezt hagyjuk meg a tagállamoknak. Köszönöm. Thank you very much, Sean Kelly. Köszönöm, Sean Kelly. Uh, thank you, Madam Chair. Uh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is gratulálok Markusnak, kiváló munkát végzett ezen a jelentésen. Ön is elmondta, hogy ez nagyon provokatív, vagy legalábbis gondolatébresztő, és érdemes arra, hogy részletes vitát folytassunk róla. Először is egyetértek azzal, hogy a kohéziós politika nagyon lényeges, és folytatni kell, és a 2020-as stratégiában meg kell találni a helyét. Az Európai Uniót az alapján ítélik meg, hogy ezeket a célokat hogyan tudjuk 9 év múlva teljesíteni, bármit teszünk, kell, hogy illeszkedjen ezekhez a célkitűzésekhez. Ahogyan rámutat az előadó, az energia, környezetvédelem, innováció, közlekedés, transeurópai hálózatok, ezek mind olyan témák, ahol értéket lehet teremteni, egyetértek mindennel, amit mond. Az eredményorientáltság nagyon fontos, alapvető jelentőségű. Minden erőfeszítés pénz, amit az alkalmazásokra, illetve a, a pályázatokra, az elemzésekre, a jelentésekre fordítunk ezeknél, mind érvényesíteni kell az átláthatóságot. Egyre inkább az eredményekre kell összpontosítani, hiszen végső sorban ez a célunk, a gazdasági növekedés, ez a legfontosabb. Éppen ezért hangsúlyozni kell a bürokrácia visszaszorítását, ezzel teljes mértékben egyetértek, és azon is egyetértek, hogy az EGF-nek mi legyen a szerepe. Minden plenáris ülésen két-három szavazás van azzal kapcsolatosan, hogy az EGF esetében hogyan járjunk el. Cseh köztársaság Lengyelország is érintett, nem hiszem, hogy minden plenáris ülésen, minden hónapban ezt kellene tárgyalni. Márkusznak igaza van ebben a vonatkozásban is. Ami a többi, még vitatottabb kérdést illeti, ami a köztes régió kategóriát illeti, szerintem ez életképes elképzelés, meg kell vitatni, még mielőtt lemondunk róla. És például a hatodik bekezdésben hangsúlyozzuk, hogy a közösség csak akkor tud helytenni a világszintű versenyben, ha a kohéziós politika ki tudja használni minden régió fejlődési lehetőségeit az Európa 2020-as stratégia kihívásainak való megfelelésre. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk. A GDP-vel kapcsolatosan én azt mondanám, hogy Márkusz túlságosan hangsúlyozza ezt a vonatkozást. Én azt fogadnám el, amit a Stiglitz jelentés is mond, pontokat is figyelembe kell venni, különösen a gazdasági válság összefüggésében bizonyos európai régiókban megváltozott a helyzet. Két dolog még. Először is több hangsúlyt kell helyezni a KKV-kra. Segíteni kell őket, hogy felhasználják a strukturális alapok forrásait, és könnyebben hozzáférjenek ezekhez. Sokszor azt mondjuk, hogy milyen fontosak a kis és középvállalkozások, hogyha minden KKV felvenne plusz egy munkavállalót, akkor jelentősen csökkenne a munkanélküliség Európában. Az utolsó gondolatom. Az egyik legfőbb probléma a strukturális alapokkal és a kohéziós politikával, hogy az állampolgárok nincsenek igazából tudatában, hogy mi történik. Ezért ez azért van, mert nem hangsúlyozzuk eléggé a láthatóságot a tagállamokban, azokban a tagállamokban, amelyek felhasználják az alapokat. Csak néhány példát mondanék erre saját hazámból. Van egy FOSZ nevű állami ügynökség, amely vállalkozásfejlesztési ügynökség Európa támogatja. Ezt senki nem tudja, úgyhogy nem is írják ezt az Európai Unió pozitív számlájára. Ahol európai finanszírozás van, szerintem ezeknek az intézményeknek a nevében is szerepeltetni kellene az Európai Uniót. Én csak ennyit szerettem volna egyelőre elmondani. Köszönöm. Kadek úr. Oui, euh, merci madame la présidente, chers collègues. Euh, köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák, először is köszönöm Márkusznak a kiváló munkát. Sok ponton csatlakozom a jelentésedhez, Márkusz, és ezt komolyan gondolom. Különösen örülök az 50-es bekezdésnek, ahol elhangzik, hogy a kohéziós politika költségvetése 2013 után legalább olyan magas legyen, mint most. A kohéziós politikát semmiképpen nem szabad visszanyesni az eszközök rövidítésével. Örülök, hogy Márkusz is így látja. Ettől eltekintve más szempontokból is egyetértek a jelentéstevővel, például abban, hogy a kohéziós politika előnyeit minden európai régiónak ki kell használnia a 2020-as stratégia kihívásaiban. Egyetértek a, a a kofinanszírozással és a források felhasználásával is. A tagállamok szociális reformjai és gazdasági reformjai fontosak. Igen, Márkusz, egyre jobb. Egyetértek a 9-es bekezdéssel is, operacionális programok, funkcionális földrajzi egységekre nézve a jelentéstevő nem biztos abban, hogy ezek hordoznak többletértéket. Én máshogy látom. Csak akkor, hogyha teljesen világos roadmapek vannak, akkor tudunk e- eredményesek lenni. Például az Atlantik régió bizottságunk indította ezt a útjára, ezt útjára, de a prioritásokat is meg kell határozni, és a stratégiát átültetni a valóságba. Ennek az az előnye, hogy ez egy jogi eszköz, amely már ismert, és amelyel lehet élni. A funkcionális földrajzi egységek még hiányosak, mert itt új struktúrákat kell teremteni, és ezt nem feltétlenül szeretnénk. Ezért háromszor azt mondjuk, hogy nem, ne ne legyenek új intézmények, új törvények, és ne legyen új költségvetés. Úgy gondolom, hogy az operacionális programok képezik a legjobb megoldás, megoldást. Hatékonyság, legitimitás és stabilitás érhető el ezek révén. Ezeken a pontokon még tovább vitatkozhatunk, és Biztos vagyok benne, hogy jó kompromisszumot fogunk elérni a jelentés különböző pontjaival kapcsolatban, beleértve a közös kategóriákat. Az egyes régiókat a 75%-os korlát bünteti. Miért ne kerülhetnének ők is bele a kettes célba? Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretném megkérni azokat a kollégákat, akik még szólásra várnak, hogy rövidítsék le hozzászólásukat, mert egyébként le kell, hogy vegyem az utolsó hozzászólókat a listáról. Alig van már időnk a következő napi rendi pontig. Konstanz Kler következik. Mindig én vagyok az áldozat. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját, nagyon jó vita alap. Három pontra korlátozom rövid hozzászólásomat támogatom önt, miután hosszú vitát folytattunk az indikátorokkal kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy más lehetőség nincs is. Ettől eltekintve regionális szinten az indikátorok vannak indikátorok, amelyekre tekintettel kell lenni, de szerintem az egyetlen kivitelezhető az a GDP hogyha meg akarjuk szüntetni a globalizációs alapot, akkor azt mondjuk ki, és ne filozofálgassunk az ESA-val kapcsolatban, a virtuális pénzekről. Ez nem lehet jó. Ez ahhoz vezetne, hogy a virtuális pénz még reálissá válhat, és szerintem nem ez volt a cél. Ami a köztes célokat illeti, nekem sem világos a helyzet, osztom az ön kétségeit, de a bizottságnak az volt a célja, hogy a különböző a phasing in és phasing out régiók közötti különbségtételt szüntessük meg, és szerintem ez jó. Ez csökkenteni a lehetőségek számát. Szerintem meg kell kérdeznünk a bizottságot, hogy ezt hogy ültetni át a valóságba, hogy valósítaná meg, hogy ez csak egy átmeneti állapot legyen akármilyen okból is. Lehet, hogy ez a gazdasági válság volt, hogy egyes kormányok 90% alá csúsznak. Jó lenne esetleg ezt még kiegészíteni, elgondolkozni ezen. Köszönöm. Thank you, Cornelia Ernst. Köszönöm, Cornelia Ernst. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Nagyon sok mindenben egyetértünk. Új tematikus alapok ne legyenek. Ezt világosabban is kellene megfogalmazni. Fontosnak tartom a keresztfinanszírozást is erősíteni az SA és az EFRA között ezt a na nagyon fontos lehetőséget ki kéne használnunk, meg kellene teremtenünk. Hol látunk még vita, vitás pontokat? A regionális versenyképesség és foglalkoztatás itt világossá kell tenni, hogy mit ért ez alatt. Azt szeretné, hogy több foglalkoztatott legyen, azt jelenti, hogy célzottabb legyen a támogatás. A legutóbbit meg tudnám érteni, az első problémáim vannak. Felteszem azt a kérdést is. A hármas cél esetében azt mondja, hogy 7%-ra emeljük föl. Ez először jól hangzik, én is ilyen régióból származom, amelynek sok kapcsolata van Csehországgal és Lengyelországgal, de honnan ered ez a 7 százalék, és honnan venné erre a pénzt? Ezt a kérdést is föl kell tenni. Elmondhatom, hogy mi támogatjuk az átmeneti szabályozásokat, és nem támogatjuk a köztes kategóriát. A köztes finanszírozás nem lehet örök, nem tarthat örökké. Most támogatnunk kell sok régiót, amely kiesett a konvergenciából, ezt én is így látom, de inkább átmeneti szabályozásokról beszélnék, mint köztes kategóriáról. A következő pont amire már utaltak. Kondicionalitások, világosan megmondom, hogy a kondicionalitásokat nem kötnénk a tagállami reformokhoz, nem kötnénk ezekkel össze. Ez nagyon bonyolult, hogy ez hogyan is történne. A tehát ez itt nagyon összemosott ez a megfogalmazás, nem tudom igazából elfogadni, nagyon nehézkes. Az 51-esben pedig az automatikus ellenőrzési szabályozások, amennyiben az EU stabilitási kritériumokat nem tartják be, ezt is nagyon nehézkesnek tartom, kritikus vagyok. A 61-est szerintem egyszerűen ki kellene húzni, mert nagyon nehéz ezen kérdések esete, hogyha a társadalom kapacitásairól van szó, illetve a társaságok kapacitásairól, tehát így túl abszolútan fogalmaz ebben a pontban. Szerintem ez nem jó, hiszen mások is olvassák ezeket a fontos jelentéseket, nem csak mi. Thank you, Erminia Mazzoni. Erminia Mazzoni következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is, mint az előttem szóló kollégák, megköszönöm Piper úrnak ezt a munkát, és mindenek felett osztom azt is, vagy megköszönöm neki azt is, hogy mennyire arra összpontosított, hogy a kohéziós politikát megvédje, ilyen nagy figyelmet fordított erre, és a leggyengébb régiókra, a legtávolabbi régiókra a 2020-as stratégia természetesen más lehetőségeket teremt, és természetesen ennek is ezt is figyelembe kell venni, ennek a céljait is meg kell valósítani a kohéziós politikának. Jó lenne, hogyha sikerülne egyszerűsíteni, koncentrálni a forrásokat és nagyobb átláthatóságot teremteni. Mondjuk azt, hogy a kohéziós politikában a bürokráciát csökkentsük. Vannak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban kétségeim vannak, és ezeket szeretném felvetni, hogy aztán Piper úrtól konkrét válaszokat kapjak. Először is osztom azt, hogy a GDP-t tartsuk meg továbbra is, mint központi feltétel, és értem azt az elképzelést, vagy javaslatot, hogy mondjuk legyenek nemzeti mutatók, vagy nemzeti kritériumok, de hát valahogy ezt azért mégiscsak értenünk kéne, hogy ezek hogyan jönnek létre, vagy minek alapján használjuk ezeket a mutatókat, és nem tudjuk azt sem, hogy ezek a mutatók majd utána hogyan viselkednek, hogy ezek mit tesznek lehetővé, hogy az egyik célkitűzésből a másikba kerül valaki. Aztán van még egy ellentmondás, ami talán egy picit túlságosan is takarékos, vagy nem tudom, hát a célkitűzésekhez képest. A 20-as ponttól kezdődően három célkitűzésről beszél. Ugye az elsőt azt megerősíti, nem használja ezt a kifejezést, hogy megerősíti, de tulajdonképpen ez a bekezdésnek a jelentése, és ugyanez a kettes, illetve a hármas célkitűzésről elmondható. Ez egyfajta azt kockáztatja, hogy ugye itt összeszűkül a tevékenység, hogyha csak erre a három célkitűzésre összpontosítunk. Szerintem minden egyes célkitűzésnek külön-külön megvan a saját maga fontossága, ezek nem lehet valahogy összemosni. A másik pedig, hogy köztes kategóriát ne hozzunk létre, hanem inkább a phasing out nak a világosabb megfogalmazására vagy kezelésére összpontosítsunk. A másik pedig a kondicionalitásról. A, egy világos, igazságos kondicionalitás az nagyon is érthető, nagyon jó, és az erre való igény is érthető, de szerintem talán még jobban lehetne pontosítani, hogy ez mit is jelent tehát hogy ezt a kondicionalitást előre fogják részletezni, tehát mielőtt még a programozás megkezdődik, annak érdekében, hogy elkerüljük azt a helyzetet, hogy később utána problémák merülnek fel a már végrehajtott programokkal kapcsolatban. Még egy utolsó dolog, engem eléggé összezavart itt valami az 51-es ponttal kapcsolatban, tehát nem értem ezt a megfogalmazást, itt szankciókról van szó, nem tudom, hogy Piper úr most itt mit kér, tehát, hogy legyen egy konkrét szabály, ami automatikus azokra a régiókra, amelyek nem tartják be a szabályokat, vagy pedig esetleg Piper úr azt gondolja, hogy egy teljesen általános szankciót használjunk, ami aztán mindenkinek a kárára megy. Ezt kérem magyarázza el. Köszönöm szépen. Köszönöm. Gracias, Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak munkájáért, és néhány kérdést feltennék, pontosító kérdést elsősorban. Amikor az alapok összevonásáról beszél, a globalizációs alapról, illetve a szociális alapról, lehetséges a kohéziós és a régiófejlesztési alapok összevonása, ez a kérdésem. Aztán van még egy kérdésem, illetve kétségem, amiről már mások is szóltak. Amikor a 7%-ról van szó a 24. pontban, a területi kohézió esetében, Miért pont 7%, miért nem egy másik arányról van itt szó, társfinanszírozást is említ, 75 százaléktól 80 százalékig terjedő tartományban. Azt hiszem ez volt eddig ez a alkalmazott tartomány. Aztán beszél az európai minősített autópályákról. Ezt kérdezném, hogy ez mire vonatkozik ez a kategória, miről beszél itt az előadó. Aztán a 14. pontban az energiáról is szó van régiók ellátására létrehozott energiahálózatokról konkrét példákat is említ egy német példát, talán hogyha ezt egy kicsit jobban kifejtené. Aztán a 2020-as stratégia nagyon fontos számunkra, de a kohéziós politika nagy mértékben hozzájárul a stratégia céljainak megvalósításához, de annál sokkal többről szól, mint a 2020-as stratégia. Kérem, hogy beszéljen arról pontosabban, hogy mi történik a többi eh, régióval. Az átmeneti régiók esetében Spanyolország például nagyon sok régió esik ebbe a kategóriába. Mi lesz a helyzet ezekkel a régiókkal? Ez az átmeneti kategória miben áll majd? Nagyon szeretném, ha több részletet osztana meg erről velünk. Következő felszóló Patrice. Euh, Köszönöm szépen a kedves kollégáknak a figyelmet előre is. Egyetértek az előadóval több ponton, de aztán van néhány ellenvéleményem is, néhányat meg is említenék. Minden kondicionalitást ellenzek. Minden olyan kondicionalitást, amely azt jelenteni, hogy a végrehajtási politikák pénzügyi szankciók tárgyát kérdeznék. Nem szabad, hogy ők legyenek az áldozatai annak, hogyha egy adott tagállam nem megfelelően ülteti át az európai szintű jogszabályokat, ami a tematikai koncentrációt illeti, tematikus koncentrációt. Nem szabad, hogy ez hol teherré váljon a hatékonyság szempontjából. Ami pedig az innovatív indikátorokat illeti, legyen ez a jövőbeli kohéziós politika középpontja, és ami pedig a hozzáférhetőséget, jogosultságot illeti, nem csak a GDP-t kell figyelembe venni, hanem más indikátorokat is, amikor ki akarjuk dolgozni azt, hogy mit is jelent a valódi európai hozzáadott érték. Nem értek egyet bizonyos más érvekkel sem, amelyekről az előadó szól, már ami az átmeneti régió kategóriát illeti, vagy köztes kategóriát. Arra is emlékeznünk kell, hogy kötelezettséget vállaltunk a régiók irányában. Egy olyan kötelezettséget, amelyet olyan régiók irányában vállaltunk, amelyek nehezen férnek hozzá a közösségi piachoz. Ezek a legtávolabbi régiók, és ezek nagyon fontos régiók, hiszen ők hidalják át a távolságot a belpolitika és a külső vonatkozású politika között. Amikor az RDF-ről van szó ezen a ponton, decentralizált együttműködési projektekre van szükség, amelyben, amelyekben együttműködnek a különböző régiók. Életképes fejlesztési projektekre van szükségünk, amelyekben minden érdekelt részt vesz. Alfonzi úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is ezzel a jelentéssel kapcsolatosan annyit tudok elmondani Piper úrnak, hogy a jelentés egészen meglepett, nem erre számítottam. Vannak olyan kérdések benne, amelyeket meg kell említenem, például a szubszidiaritás elvének érvényesülését, a, mi, a mikrorégiók, kistérségek kérdése, a tematikus platform illetve a hármas célkitűzés, ezek mind ellentmondanak a horizontális megközelítésnek. Ezek pozitív elemek, de azért vannak még olyan kérdések, amelyeket tovább kell vitatnunk. Ezt az eszmecserét a régiók bizottságában is le kell folytatni. Például a rugalmassági tartalékok vonatkozásában. Amikor Hörn biztossal egyeztettem, sokat beszéltünk a versenyképességi tartalékról. Ez igazából a rugalmasságra vonatkozik, hiszen ez azt jelenti, hogy például az energiahatékonyságba sok mindent, sok pénzt kell fektetni, különösen, hogyha az 5 plusz 5 éves finanszírozási periódust vesszük figyelembe. Tehát egy beépített rugalmasságra van szükség. Nyilván ezt még majd részletesen meg kell vitatni. Ami a köztes régió kategóriát illeti néhány szó. Nem akarjuk, hogy egy olyan rendszer alakuljon ki, amely egységesen vonatkozik mindenkire. A 75%-hoz közel álló régiókat is támogatni kell, és ugyan nem ugyanazt a támogatást kell adni a 75%-os, mint a 90%-os régióknak. Nyilván ezt egy bizonyos fokozatosság elve alapján kell alkalmazni. Hogyha például valahol ipari probléma, vagy valamilyen egyéb nehézség merül fel, akkor speciális foglalkoztatási politikákra van szükség, például átképzésre, és világossá kell tenni, hogy ez degresszív politika, és nem marad meg örökké. A célja, hogy a régiók megküzdhessenek előre nem látott helyzetekkel. Például Írország esetében a pénzügyi válságról beszélünk, és így akarunk segíteni a régióknak, hogy segítséget kapjanak az Európai Uniótól, hogy minél hamarabb kilábaljanak az ilyen válságokból. Elizabeth Schroeder. Köszönöm szépen, Elizabeth Schwetter. Kösz... Köszönöm szépen. Innen folytatnám, nem is akarom elismételni ezt, amit François elmondott. Tegnap is ugyanerről volt szó, és világos, hogy vissza kell térnünk ezekre a kérdésekre még egyszer, átgondolva azokat, különösen a köztes kategóriára gondolok. Van ennek egy átmeneti jellege, ez világos. Bevezetés, kivezetés. Úgy gondolom, hogy ezekben a szakaszokban a régiókat azonosan kell kezelni. Bizonyos régiókban a pénzügyi válság súlyosabb károkat okozott, mint máshol, és az ilyen régióknak segítséget kell nyújtani, és eh, ehhez forrásokat is eh, kell biztosítani. Ez az úgynevezett bevezetési vagy phasing in elv alapja. A jelentés igen jól struktúrált, és éppen ezért nagyon könnyen tudjuk majd továbbvinni, és nagyon örülök ennek a vitának. Az eredeti német változatnak is örültem, hiszen könnyebb álláspontot kialakítani egy német nyelvű szöveggel kapcsolatosan. Ennyit a struktúráról, amit a tartalmát illeti egy kicsit ódivatúnak látom. Nem csak arról van szó, hogy fenntartsunk valamit, ami eddig működött, változó, változik a helyzet, itt van az éghajlatválság, a gazdasági válság, és újabb és újabb kihívások amikor az EU 2020-as stratégiára hivatkozik, akkor beszél ezekről az új kihívásokról is, de nem elég világos ez a hivatkozás. Ezért néhány módosító indítványt is benyújtottunk, hiszen szeretnénk, hogyha ezt a szakpolitikát időszerűvé tennénk, és célzott támogatást nyújtana. Ez persze azt is, azt is jelenti, hogy a kettes célkitűzésben, aminek eredetileg a versenyképesség és a foglalkoztatás volt a témája. Talán egy jobb nevet ki is dolgozhatnánk ennek a célkitűzésnek a számára. A bizottsági terminológiában beszélünk fejlettebb régiókról, talán a NAC 3-as szinten további intézkedésekre lehet szükség, de ott van az EU 2020-as stratégia, az megfogalmazza a prioritás területeket, a bizottság nagyon élesemélyűen fogalmazott a, jele, a javaslatában, hiszen az EU 2020-as stratégiákat megfogalmazta, és azt mondja, hogy a forrásokat elsősorban az ilyen kiemelt kezdeményezések számára különítenék el. Ugyanakkor azt is mondja, hogy a meglévő problémákat is meg kell oldani. Ezt nagyon okosan gondolta ki a bizottság, és ezt támogatnunk kell. Nem csak a jelenlegi pénzügyi keretekről beszélünk, hanem a bizottsági javaslatról is, a jövőre vonatkozólag, a jövőbeli végrehajtásra vonatkozólag, és úgy gondolom, hogy ezek az elemek még hiányoznak. Figyelembe kell venni a bizottság eh, egyes felvetéseit, eh, a jövőre vonatkozó változások tekintetében. Mondjuk azt, hogy ezzel és ezzel az elemmel egyetértünk, itt szeretnénk módosítani a rendszert. Néhány módosító indítványt a frakciónk benyújtott. Nagyon várom a kompromisszumos megoldásokra vonatkozó tárgyalásokat. Köszönöm, Elizabeth. Következő felszólaló, tessék. Köszönöm. Én először is gratulálok Markus Pipernek a munkához, ehhez a jelentéshez, amit benyújtott, és teljes mértékben támogatom azt is, amit Erika Manner mondott. Markus Piper nagyon világosan fogalmazta meg ezt az anyagot. Lehet, hogy mondjuk nem értünk vele egyet, vagy egyetértünk vele. Ettől függetlenül azt elmondhatjuk, hogy minden nagyon világos, mindennel kapcsolatban érveket fogalmaz meg, teljesen világosan fogalmaz, és semmit nem rejteget a sorok között. Tehát ez egy nagyon kiváló módszer. Az ötös pontban egyetértek azzal, ahogy ő fogalmaz a különösen hátrányos helyzetben lévő régió típusokról, a legkülső régiókról és egyéb, de van egy olyan rész, ahol ugye az alapok összeolvasztásáról beszél, én ezt egy kicsit nehezen tudnám elfogadni vagy elképzelni, és az aggájaimat fogalmaznám meg ezzel kapcsolatban, mondjuk az olyan régiókkal kapcsolatban, akik áttérnek az egyik célkitűzésről a másikra, például a konvergenciából a versenyképesség és foglalkoztatásba. Tehát mondjuk, hogyha átlépnek, ugye a GDP-nek ezt a százalékát meghaladják, akkor utána a következő kategóriába vagy célkizőzésbe, ha áttérnek, hogy ez azt jelenti, hogy a finanszírozás elég drasztikusan csökken, és ez nagyon súlyos helyzetet teremt, és aztán még súlyosabb ez a helyzet, ez szerintem, hát nem tudom, ezt talán mások is érthetik, ez egyfajta paradoxon a politikán belül, ugye, hogy vannak olyan régiók, amelyek nagyon sok előnyt élveznek, és kézzelfogható előrehaladást érnek el, és aztán mi történik az ilyen régiókkal, akik ennyire jól teljesítenek, átkerülnek a következő kategóriában, brutálisan csökken a támogatás. És akkor itt vannak a másik régió, azok a régiók, akik nem teljesítenek olyan jól, egy picit mondjuk lustábbak esetleg, és mindig megmaradnak ugyanabban a célkitűzésbe, tehát ugyanolyan magas szintű finanszírozást kapnak, mint egészen addig. És ez nem igazán érthető. A Régiók Bizottsága már a 2010-es évben is jelezte ezt az aggáját, és a mostani jelentésben is benne van ez, ezért kértek átmeneti rendszert. És mondjuk az ötödik jelentésnek a végkövetkeztetéseiben hívják fel a figyelmet arra, hogy legyen egy új kategória, és akár idézhetek is, annak érdekében, hogy a két kategória közötti átmenetet könnyítsük, és hogy egyenlő fejlődési szinten lévő régiókat egyenlő módon kezeljünk. És itt lezárom az idézetet. Markus Piper szerint sajnos úgy látszik, hogy ezek az átmeneti kategóriák szembe mennek a kohéziós politika logikájával, úgyhogy ő nem támogatja ezt. De beszéljünk például Madeiráról. 2000-2006 között 1086 millió eurót kapott. 41%-os szinten volt, 41%-os GDP szinten volt. Most És most, 2000, vagyis hát a 2009-es adatokat használva sokkal magasabb arányt ért el, 105%-on van. És a támogatás az tulajdonképpen 400 millió euróval kevesebb, amit ebben az új kategóriában kap. Tehát, hogyha nincs ö, semmilyen átmeneti támogatás, hogyha megtartjuk a jelenlegi státuszkót, ha nincsenek ilyen köztes kategóriák, akkor milyen megoldással tudjuk elkerülni azt, hogy egy régió megszenvedje a negatív következményeit annak, hogy az egyik célkészítésből átkerül a másikba. Köszönöm. Thank you. Uh, Teresa Sanchez-Schmidt. Teresa Sánchez mit következik? Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk Markus Pépernek a munkát, és az, hogy ennyire alaposan felépítette ezt az anyagot, és hogy a kohéziós politika legfontosabb aspektusaival ilyen alaposan foglalkozott. A különbségeket a régiók között ugye le kell csökkenteni, átláthatónak, ambiciózusnak kell lennie ennek a politikának, amely figyelembe veszi a területi dimenziót. Én ezt akartam kihangsúlyozni, és az átmeneti kategóriákkal kapcsolatban azt mondanám, hogy nagyon remélem, hogy Markus Piper tudja, hogy a harmadik célkitűzésnek a hozzáadott értéke, tehát ez a területi együttműködés célkitűzés, és remélem, hogy a finanszírozási csomagot majd ennek megfelelően fogja igazítani. Nagyon jó eszközök ezek, annak érdekében, hogy az elméletet a gyakorlatba átültessük. Az európai közlekedési hálózatok ugye határokon átnyúló projektek, de a sokkal messzebb mutató célkitűzéseket szolgálnak. Tehát ne zárjuk ne csukjuk be az ajtót az ilyen operatív programok előtt, mert ezek is garantálják a területi kohéziót, ami az átmeneti kategóriát illeti, Szerintem ragadjuk meg a lehetőséget, amit adódott a jövőbeni kohéziós politikában. E, próbáljuk egyszerűsíteni és igazságosabbá, szolidárisabbá tenni ezt a politikát, és segítsük azokat a régiókat, amelyek a nehézségben vannak. Ugye nem lenne igazságos az, hogyha ugyanolyan GDP szinten, ugyanolyan felettségi szinten álló régiók nem ugyanolyan segítséget kapnának. Tehát szerintem itt nincs ellentmondás. Két régió, amely ugyanolyan felettségi szinten van, ugyanolyan segítséget kell, hogy kapjon teljesen mindegy attól, hogy valaki az egyes szélkitűzésben van, vagy pedig a kettes szélkitűzésben. Tehát ez az átmeneti kategória pont ezt tenné lehetővé, hogy még a törékeny, a strukturális problémákkal küzdő régiókat tudjuk segíteni és nagyon nehéz lenne így a phasing out, hogyha évente csökken a támogatás, anélkül, hogy a stabil költségvetési helyzetük lenne, és így nem tudnak több éves projekteket tervezni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, az Európai Bizottság képviselőjének szeretném még megadni a szót. Köszönöm, elnök asszony. Először is az Európai Bizottság üdvözli Piper úr jelentéstervezetét. És nagy örömmel láttuk azt, hogy a jelentéstervezetben támogatja azokat az alapelveket, orientációkat, amelyeket az Európai Bizottság is megfogalmazott az ötödik kohéziós jelentésében. Különösképpen azt, hogy az Európai 2020-as stratégiához igazítjuk a kohéziós politikát, és hogy ennek milyen hozzáadott értéke van. Azonban szeretnék egy valamit gyorsan elmondani az átmeneti kategóriáról itt a régiók esetében. Ez egy olyan dolog, amit látom itt, hogy a vitának nagy része erről szólt. Talán jobban megvilágíthatnék egy-két aspektust, és hogy miért gondolta úgy a bizottság, hogy az ötödik kohéziós jelentés következtetései között ennek szerepelni kell. A bizottság véleménye szerint szükség van egy olyan mechanizmusra, amely tisztességes és amely sokkal átláthatóbb bánásmódot biztosít pontosan ezeknek a régióknak. Nagyon sok anomália van, a régiók esetében, amelyekkel valamit kezdeni kellene. Nagyon gyakran előáll az a helyzet, hogy van két olyan régió, amelyeknek a fejlettségi szintje ugyanolyan, és mégis a kohéziós politikán, politika keretén belül másképp, másfajta támogatást kap. Más célkitűzések vannak, más prioritások, más megfelelési szabályok, a beavatkozás hatóköre is más, az alapok felhasználása más. A véleményünk szerint egy egyszerűbb, tisztességesebb rendszerrel el tudnánk érni azt, hogy olyan régiók, amelyek mondjuk történelmi vagy teljesen más okokból a két különböző célkitűzés alatt találják magukat, ugye besorolva, tisztességes bánásmódban részesüljenek. Tehát én csak ezt szeretem volna magyarázni azt önöknek, hogy miért gondolja úgy a bizottság, hogy ez az új átmeneti kategória létrehozása hasznos lenne, és hogy ez megfelel a kohéziós politika alapelveinek, hiszen itt az alapelvek között szerepel a szolidaritás, az európai régió közötti különbségek megszüntetése. Szerintünk egy olyan rendszer, ahol a hasonló fejlettségi szinten régiókkal különböző szinten bánnak, különböző módon bánnak, nem tisztességes, és ezt meg kell változtatni. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Márkusznak visszaadom a szót hogy zárásként szóljon néhány szót. Five minutes. Öt percem van? Az úgy rendben lesz, elnök asszony? Nincs öt percem. Elnök asszony mikrofon nélkül. Questions and some of them. Nagyon sok kérdést kaptam, csak azért kértem öt percet. Die Zwischenkategorie. Tehát az átmeneti kategória Nemrég volt a német-francia barátsági szerződések évfordulója. Ezt szeretném kihasználni és elmondani, hogy elfogadom a demokratikus folyamatokat, hogyha itt az a vélemény alakult ki, hogy köztes célt kell találni, akkor biztos, hogy fogunk kompromisszumokat találni. Amire Krél asszony utalt, hogy phasing out régióként tekintenek rájuk, de akkor tényleg csak egyszer. És ez olyan dolog lehet, ez lehet ilyen dolog, de hogyha ö, arra gondolunk, hogy voltak korábbi sikeres eredmények a horizontális célok terén, és a kettes cél sok olyan dolgot tartalmaz, amit még fejleszteni lehet újra felvetődött, hogy a hármas célban a 7 százalék miből finanszírozható, honnan származik a pénz. Hogyha őszinték vagyunk, nagyon sok régió kinőtt már a 75 százalékból, hurrá, eredményes volt a politikánk, és azt jelenti ez, hogy kevesebb pénzre van szükségünk a jövőben, és nem kellene bármi áron megpróbálni elhelyezni valahogy ezt a pénzt, hanem koherensen kellene eljárnunk. Nem úgy gondolom, hogy a köztes kategória megfelelő lenne, inkább határokon átnyúló szabályozásra gondolok, de ezt még megbeszélhetjük majd. Úgy gondolom, hogy elég pénzünk van arra, hogy ezt a 7%-ot finanszírozhassuk a teljes volumenen belül. A GDP kritériumok felé is nyitott vagyok. Nem sorolom fel az egyes kollégák hozzászólásait. Egy kivételt teszek, de bár úr, a régiók bizottsága. Néhány hónappal elő, ezelőtt megkaptam egy olyan nyilatkozatot a régiók bizottságától, ahol nem követelnek köztes célt. Most viszont jelentésemre azt válaszolják, hogy új köztes kategóriát követelnek. A köztes cél más, mint a köztes kategória. Az önök javaslata ezt tartalmazta ezt most világosan meg kell, hogy jegyezzem. Ez a vita ilyen szempontból még nem fejeződött be, és úgy gondolom, hogy a régiók bizottságában sincs még egységes álláspont ezzel kapcsolatban, végképp nem olyan egységes álláspont, amelyet ön elmondott ma itt. Ennyit a köztes célról. Ezt hagyjuk ennyiben. Néhányan azt kérdezték, hogy a makrorégióknak mi lesz a jövője. Nem értek egyet Simon úrral, hogy ezek a makrorégiók különösen a nagyvárosi német régiók demokratikusan legitimek, mint egy működő program része. Itt kétségeim vannak, hiszen szinte minden nagyvárosi régió benne van, és akkor a többi régió diszkriminációjára kerülne sor. A makrorégiókat rugalmas eszköznek tekintem, hogy funkcionális egységemcsünk. Simon úr mondott még valamit a kofinanszírozásról, fejlesztési partnerségekről, de ja igen, hogy a fejlesztési partnerségekbe az önkormányzati szintet is vonjuk be, ezt is nagyon pozitívan látom. Ez módosító javaslat formájában megoldható lenne. Hogyha ilyen közel vagyok az ön javaslataihoz, akkor lehet, hogy valamit elhibáztam. És akkor még Schröter asszony fenyegetése, hogy száz módosító indítványt nyújtana be. Én konzervatív párthoz tartozom, nem vagyunk annyira modernek. A kohéziós politika stratégiáját tekintve ezért bocsánatot kérek, csak vicc régebben volt egy szokás a frakciónkban, hogy a zöldek módosító javaslatait helyből elutasítottuk. Természetesen ezt most nem merjük megcsinálni, mert sok jó javaslata volt, sok jó javaslattal élt, amelyek a köztes cél területén értelmes kompromisszumos megoldást tesznek lehetővé örülök a jövőbeli együttműködésnek. Thank you uh, very much, Köszönöm szépen, Markus. Úgy látom, hogy nagyon részletesen sikerült uh, megtárgyalnunk ezt a kérdést. Most már csak el kell döntenünk, hogy meddig nyújthatók be a módosító indítványok. A javaslat uh, április 19-ére vonatkozik, jövő kedd, déli 12 óra április 19-e tehát. Ezzel le is zárnám ezt a témát, és nézzük az utolsó tartalmi témánkat mára, a 17-et, a nemek közötti egyenlőség érvényesítése az EU kohéziós politikájában ez a téma. Mindenkit emlékeztetnék, hogy mivel és kérem a kollégákat, az asszisztenseket, tanácsadókat, akik most ki szeretnének menni, hogy ezt szépen csendesen tegyék, és a beszélgetést azt hagyják a folyosóra, hogy tudjuk folytatni a tárgyalást a nemek közötti egyenlőségről. Tájékoztatnám azokat, akik maradni szeretnének, hogy lassan eljön az a pillanat, amikor a következő jogi keretekről tárgyalunk ebben a szakpolitikában és most a legjobb gyakorlatokat szeretnénk megosztani a kohéziós politika keretében, és ajánlásokat kialakítani a jövőre vonatkozólag. Kiosztottuk azt a feljegyzést, amelyet Elizabeth Schreter készített a legfontosabb pontokról a nemek közötti egyenlőség tekintetében. Három szakértőt hívtunk meg, ők fogják megosztani velünk gondolataikat a nemek közötti egyenlőség érvényesítése tekintetében. Először is eh, Brit Marie Söderberg Torstenson, ő a Vinit 8 kommunikációért és információ felelős megbízottja, aztán Eva Ruminska Zsimnyi, a Varsói Közgazdaságtudományi Egyetemről, aki korábban egy ENSZ program vezetője volt, a nemek közötti egyenlőséggel és gazdasággal foglalkozott ez a program, illetve Anne-Charlotte Keresztig, a nemek közötti egyenlőség érvényesítésének gyakorlatával foglalkozó európai közösség részéről. Először Torstenson asszonyt hívom fel, hogy tartsa meg előadását. Kérem, hogy 7-10 percre szorítkozzanak, hogy aztán a vitára is legyen idő. Brit Marie, tiéd a szó. Eh, Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondanék az elnök asszonynak és eh, a Régiófejlesztési Bizottságnak, hogy eh, meghívtak minket a mai napon, hogy a Vinet 8 projektről beszámoljunk illetve arról, hogy mi hogyan gondolkodunk eh, a tekintetben, hogy a nemek közötti egyenlőséget hogyan lehet érvényesíteni az EU kohéziós politikájában a jövőben, illetve az EU 2020-as eh, stratégiában. Az Interreg eh, projekt különböző más projektekkel is összefüggésben volt. Ez a balti tengeri területre összpontosított, a nők részvétele a vállalkozói tevékenységben ez a fő témája. A projekt 2010. január 1-én kezdődött, és 2011 végével zárul majd. Különböző országok vesznek ebben részt. Kelet, Nyugat, Észak és Dél Európából, illetve több női erőforrás központ vesz ebben részt a korábbi EU tagok közül és az új tagországokból, és Görögország, Bulgária, Lengyelország két régióval képviselteti magát, a strukturális alapok, a 11-es számú alapokkal kapcsolatosan, Finnország, Olaszország, Portugália, Svédország. Svédország a vezető partner a projektben, Svédország északi középső tájairól egy, egy önkormányzat vezeti ezt a kezdeményezést, illetve Skóciából is van résztvevő. Ami a női erőforrás központok részvételét illeti, őket hívtuk fel a részvétele. Azt hiszem ez az ábra, ez a szlájd már szerepelt. Egyszer nem, akkor folytatom. Az egyik átfogó cél az, hogy fokozzuk a nők munkaerőpiaci részvételét hagyományosan férfiak által ural területeken, tapasztalatcsere, illetve legjobb gyakorlatok cseréje különböző egyenlőségi programokban, illetve a partneri régiókban a vállalkozói szellem fokozására, innovációra, illetve nem hagyományos foglalkoztatási lehetőségekre összpontosítanánk. Következő szlájdot kérem. A Vinet 8 program célja, küldetése, hogy növelje a gazdasági életben a nők részvételét, nemzeti, regionális és helyi szinten létrejönnek új munkahelyek a vállalkozásokban, és megfelelően kihasználjuk az erőforrásokat, és hogy növeljük a nők befolyását a munkaerőpiacon és a társadalomban, valamint a gazdasági erőforrások egyelőben oszoljanak meg a nők és a férfiak között. Természetesen hogyha azt tekintjük, hogy milyen sokan vettek részt ebben a kezdeményezésben, azt látjuk, hogy a regionális és az önkormányzati szinten eltérés van a tagállamok részvételek között. Iskolák, egyetemek is részt vettek a projektben. A cél az volt, hogy a nők jobban részt vegyenek a technikai, a műszaki képzésben, illetve nem hagyományos lehetőségeket is feltárjunk, illetve az iparágak szegregált ágazataiban próbáltunk érvényesíteni ilyen szempontokat, a coaching, a tanácsadás területén, 40 fölötti munkanélküli nők, bevándorlói csoportok, ők voltak elsősorban célcsoportjai a tevékenységünknek, nekik szerettünk volna újabb lehetőségeket adni. Azzal a megközelítésünk, hogy lehetőséget kell adni a nők számára megfelelő szolgáltatásokat, hozzáférési pontokat, az egyes hálózatokhoz különböző szinteken az Európai Unión belül, illetve a tagállamok szintjén, regionális helyi szinten, de Európai Unió szinten is. Ez nagyon lényeges, vagyis, hogy a pozitív fellépés és a nemek közötti egyenlőség érvényesítése egymással párhuzamosan folyik gyakorlati példákat is hoztunk fel, például a Görögország, ahol együttműködés zajlik egy ilyen modell keretében több éve. Annak érdekében, hogy egy női erőforrás központ kialakuljon. Elsősorban a vállalkozói készségekre és a foglalkoztatásra összpontosítanak, támogatva a nőket szakmai készségek kialakításában, hogy visszatérhessenek a munkaerőpiacra, és hogy az üzleti lehetőségeket is ki tudják használni. 351 nő közül 143 résztvevőt tudtunk visszavinni a munkaerőpiacra, 63-an vállalkozást alapítottak, és több vidéki termelőszövetkezetet is támogattunk. And then we have the... Azután volt egy svéd példa is. Ott a Női Erőforrás Központ 1995-ben kezdte meg a munkáját. A jogszabályalkotási jó gyakorlat az, hogy az állami finanszírozás megtörténjen a női erőforrás központok esetében, és itt az állami támogatás különböző tevékenységre vonatkozik regionális, helyi szinten. 2002 óta folyik ez a tevékenység, és a gazdaság és regionális fejlesztés, növekedés is cél. Ezt a, a svéd nemek közötti egyenlőségre vonatkozó törvények is előírják. A 2010-12-es programozási időszakban az állam 3,3 millió eurót különített el erre a célra, és társfinanszírozás is folyik az EARDF és az Európai Szociális Alap keretében. A női erőforrás központok a területfejlesztés összefüggésében arra irányul, hogy vállalkozói készségeket fejleszünk, és visszavédjük a nőket a munkaerőpiacra, és ne történjen meg a nemek közötti szegregáció. A hozzáférhetőség azt is jelenti, hogy informatikai infrastruktúra lehetőségeket adunk, illetve távmunka lehetőségeket határokon átnyúló együttműködés, vidékfejlesztés, ezek is nagyon fontos szempontok, illetve a foglalkoztatás növelése a vidéki térségekben. Az ajánlásaink a Vinit 8 projektben a következőek voltak. Természetesen négy európai kerekasztal megbeszélést tartunk még mielőtt tovább lépünk. Szeptember 14-16-án 14 án lesz a zárókonferencia Görögországban, és egy cselekvési tervet is kidolgozunk a következő programozási időszakra nézve, de ezek az ajánlások azért már megfogalmazottak. Egy európai platformot hozzunk létre nemek közötti egyenlőség érvényesítésére az EU 2020-as stratégiában, hogy a nemekre vonatkozó fellépéseket elősegítse, biztosítva a nők részvételét a munkaerőpiacon, az informatikai, innovációs és vállalkozási kezdeményezésekben, a megosztott tudás biztosítása nagyon fontos, a szakértői tudás, a döntéshozatalban, a szociális alap és az ERDF esetében, és ezt integráltan kell tenni minden európai tagállamban. Világos indikátorokra van szükség, a nemek közötti egyenlőség tekintetében ezeket után kell követni. Ilyesfajta kiválósági központot pontosan a Vinit 8 projektre építve tudunk majd létrehozni. A záró következtetés az volt, hogy a Vinet 8 a tagállamokban olyan tagállamokban jött létre, ahol a nemek közötti egyenlőség elvét is érvényesítették, és ezt pénzügyi forrásokkal is támogatták, csökkentve a foglalkozási szegregációt, elősegítve a vállalkozási kedvet, valódi változást előidézve. Természetesen meg kell erősíteni a regionális növekedést és versenyképességet, ez mindig nagyon fontos cél mindenben, amit teszünk, vagyis hogy növekedjen a növekedés és a versenyképesség, és úgy gondolom, hogy zárószóként elmondhatjuk, hogy a női vállalkozók hiánya, illetve a, a foglalkozási szegregáció sok milliárdba kerül az Európai Uniónak. Éppen ezért a Vinit 8 növeli a a gazdasági növekedést, a versenyképességet, fokozza a nemek közötti egyenlőséget, és úgy gondoljuk, hogy ezek a kezdeményezések gazdaságilag is kifizetődőek. Köszönöm szépen. Brit Marie, and now I would like... Köszönöm szépen Brit Marinak, és most pedig a Eva Ruminszka-Zsiminek adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, én is szeretnék gratulálni a bizottságnak, ennek a szakbizottságnak, hogy ilyen meghallgatásokat szervez a gender mainstreaming témája nagyon aktuális és elengedhetetlen ahhoz, hogy a kohéziós politika új generációját sikere tudjuk vinni. Megköszönöm azt a lehetőséget is, hogy a tapasztalataimat és ajánlásaimat, a, melyek a korábbi munkámra alapulnak, megoszthatom önök, önökkel. Több országgal folytatunk tárgyalásokat, az ENSZ-ben is jártam, tudományos területek is vannak kapcsolataim, tehát ennek alapján tudok ajánlásokat megfogalmazni. Kezdjük először a gender mainstreaming jelenlétével a kohéziós politikában. Ha megnézzük, akkor ugye általában a szociális részbe épül ez be, tehát például életkörülmények, szegénység, elszigeteltség. De általában a foglalkoztatás, kivéve az összes többi terület olyan, hogy nem jelennek meg a nemi aspektusok és egyes kollégák azt mondják, hogy a szociális kohézió kezdeményezései közül emiatt kiszorul a gender mainstreaming, a növekedés, az innováció és a versenyképesség esetében is. És hozzá kell, hogy tegyem, hogy a gender mainstreaming kérdések tehát így kimaradnak a finanszírozásból is. És erre majd visszatérek. Ha megnézzük az ötödik jelentés, hogy a gazdasági, szociális és területi kohézióról, akkor ebből világosan látszik, hogy a humántőke, az innováció, a versenyképesség, a növekedés mind olyan területek, ahol nincsen nemi perspektíva, és ez eléggé furcsa. Hát a humán erőforrás részben sem gondolnak erre, ez azért egy kicsit döbbenetes. Persze elismerik a nők szerepét a foglalkoztatásban, és azt is, hogy a nők szerepe is befolyásolja a gazdasági növekedést. De amikor a kohéziós politikáról beszélünk, az esélyegyelőség és így tovább, ez mind a szociális keretek közé kerül, az állampolgárok jóléte kapcsán beszélnek róla. De hát furcsa, mert ez a gazdasági teljesítményt is befolyásolja. Tehát ahogy elnézem, úgy tűnik itt, hogy csak emberi jogi kérdésként tekintenek a nemek egyenlőségére a nemi kérdés, és feltetődik a kérdés, hogy miért van ez így. Hát úgy gondolják sokan, hogy a közgazdaságtan az nemi szempontból semleges tudomány, ugye az alapító atyák megtervezték a piaci mechanizmusokat, az intézményeket, ugye Adam Smith és társai, és így nézett ki a világ mondjuk 200 évvel ezelőtt. A nők áldigáltak a konyhába, gondozták a gyerekeket, és nem végeztek fizetett munkát, miközben a férfiak hozták haza a pénzt. De a világ megváltozott. A közgazdászok és a politika, politikusok nem ismerik el, hogy a gender aspektus az nagyon fontos eleme a többi politikának és a közgazdaságtannak is. Tehát éppen ezért fontos, hogy a szociális kohéziós politikába beépüljön ez. Sok politikus felteszi a kérdést, hogy na de hát mi köze van a nemek helyzetének ezekhez a témákhoz? Hát itt a versenyképességről és növekedésről beszélünk, és előfordul, hogy a stratégiai anyagokban igen, apró betűvel vagy csak marginális kérdésekben foglalkoznak ezekkel a témákkal. Hogyha megnézzük, ezt az értelmezést, hát a nemek egyessé, egyenlőségét általában a társadalmi igazságosság jegyében a költségek között sorolják fel az állami költségvetésben, és általában, különösen a jelenlegi költségvetési szigorítások közepette a tagállamok nem hajlandóak kielépéseket tenni. 2000-től 2006-ig a szociális alapok az összes pénzösszegnek csak a 7%-át fordították a gender mainstreaming célkitűzésre, és ide a család és munka összeegyeztetése is beletartozik. Hát mi a helyzet most? Ha most megnézzük a nők gazdasági helyzetét, akkor azt látjuk, hogy Európában a gazdasági növekedésre ez az egyik legnagyobb kihasználatlan potenciál. Ezt már sokat hallottuk, de ugye a balti térségből származó tapasztalatok alapján is mondhatjuk új munkaerőforrása ez, és ezt az európai foglalkoztatási stratégia is elismeri, kivéve még a migráció mellett, de valami hiányzik. És ez pedig a nők hozzájárulása a minőségi inputhoz. Mit jelent ez, hogy mit hoznak magukkal a nők? A tehetségük, a menedzsment képességeik és stílusuk teljesen mások, a prioritások, a munkamódszereik, az általuk nyújtott szolgáltatások, illetve a, az, hogy milyen módon költik el ők a jövedelmüket. Én így röviden azt mondanám, hogy mint fogyasztók, döntéshozók és felhasználók segíthetnék a nők a gazdaságokat a globális szintű versenyben, de ez igaz a regionális és a helyi piacokra is. Ez az egyik kulcsfontosságú elem. Én azt mondanám, hogy érdemes odafigyelni, ugye van egy, van egy vicc, hogy mondjuk a Lehman Brothers, az Lehman Sisters és Brothers lett volna, akkor talán a kockázatkezelés az másképp nézett volna ki. És azt hiszem, hogy van ennek valóban mondani valója számunkra. És még egy példa. Olyan esetekben például, ugye, ahol a felsőoktatásban a diákok száma nő legnagyobb részben, tehát szinte 60%-uk nő. Ha megnézik utána a gazdaságban, hogy a vezető pozíciókat hogyan töltik be, hát csak 20-30%-a a, ezeknek a pozícióknak csak 20-30%-ában találhatunk nőt, és ez nagyon szomorú. Hát ez az egyik legnagyobb kihívás a kohéziós politika számára, hogy ezt a gender aspektust megpróbálja 2013 után eh, integrálni, amikor ugye majd megszületik az új eh, kohéziós politika, és be is indul. Vannak itt jó gyakorlatok, hármat meg is tudnék osztani önökkel, amelyek hasznosak ebben a tekintetben, és amelyek a regionális politika keretei közé igazíthatók. Az egyik az a kezdeményezés, hogy nyári egyetemeket szervezzenek a nemi kérdés és makrogazdaságtan témájában, mondjuk annak az intézménynek, intézményhálózatnak a segítségével, amelyet 94-ben hoztak létre. Ez egy nemzetközi hálózat, a gazdasági kutatásokat segíti, itt lehetnek politikai döntéshozók, tudósok, de akár civil szervezetek képviselői is, tehát ők is részt vehetnek ezekben. Öt ilyen globális programot már végrehajtottak, és 2011-ben és 2012-ben pedig a makrorégiókra fókuszáló program működik. Két intézményben zajlik ez, Lengyelországban a Varsói Közgazdaságtani Egyetemen, illetve Törökországban az Isztambuli Műszaki Egyetemen. Tehát egy ilyen fajta nyári egyetemet lehetne szervezni a, ebből a makrorégióból érkezett résztvevők számára. Tehát mondjuk, ha én ezt így nevezhetném így, a szomszédság politikában résztvevő országok, az új tagállamok, és néhány kaukázusi állam lennének ezek az országok. A második dolog egy éves platform, amely mindig megvitatná, hogy az innovatív gazdasághoz a nők hogyan járultak hozzá. Ez a Lengyel Szabadalmi Hivatal kezdeményezése egyébként, amely a régióban több szabadalmi hivatalra felvette a kapcsolatot, nem csak a régióban, hanem globálisan is és egyébként a szellemi tulajdon, a VIPO, a szellemi tulajdon nemzetközi szervezete, ami Genfi bázisú, szintén aktív szerepet játszik. A regionális innovációs központok aktívan részt vesznek ennek a platformnak a munkájában. Például beszéltek egy olyan témáról, hogy hogyan határozzuk meg pontosan az innovációt, mert a nők másként értelmezik ezt, mint a férfiak. Ezt a kezdeményezést az Európai Strukturális Alapok finanszírozzák, mint eh, egyfajta innovatív gazdasági programot. Végül pedig a sikeres nőkről hadd szóljak néhány szót, tehát ugye a sikeres nők versenyképességének javítása, ez egy alulról felfelé jövő kezdeményezés Lengyelországban, amely támogatja a vállalkozói szellemet, a nők üzleti szférában való részvételét. És végül pedig hadd zárjam le az ajánlásokkal és végkövetkeztetésekkel, ami a kohéziós politika felülvizsgálatát illeti. Szerintem Európa nem engedheti meg magának, hogy veszni hagyja a nők által képviselt potenciált. Nem lehet nemileg semleges gazdasági politikákat kidolgozni. A második következtetésem az, hogy az ötödik jelentés az nem nyújt megfelelő kereteket ennek a folyamatnak a számára. Sőt, fennáll annak a veszélye, hogy például amikor a tematikus koncentrációról beszélünk, hogy ezt hallottuk, és a jelentés is ezt támogatja, hogy elveszítjük a gender aspektust, és ennek nagyon komoly költsége lehet. Tehát a felülvizsgálat, és ez a harmadik következtetésem, a jogi és pénzügyi keretek felülvizsgálata, tehát a 2013 utáni időszakra vonatkozóan segítse, segítenie kell ennek a felvizsgálatnak azt, hogy beépítsék a gender aspektusokat a kohéziós politikába, és nem ellenkezőleg. Szerintem az Európai Unióra mindig modellként tekintenek, ha már a nemek esélyegyelőségéről van szó, és az EU-nak most is vezető szerepet kellene vállalnia úgy, hogy elismeri a nők gazdasági potenciáját, és megfelelő lépéseket tesz politikai szinten. Ez pedig azt igényli, és ezzel zárom, sőt nem is egy, hanem legalább három dolgot igényel ez. Az első, hogy megváltoztassuk az emberek gondolkodását. Ez a gondolkodásmód változás lehetővé teszi azt, hogy a közgazdasági gondolkodás is megváltozzon. A második, hogy a gender aspektust a végrehajtásban is megvalósítsuk. Gondolok itt a következő generációs kohéziós politikára. A harmadik pedig, hogy több nőt vonjanak be a döntéshozatalba és a végrehajtásba, mert az em- ennélkül az emberi tényező nélkül nem tudják sikerre vinni a céljaikat. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Ruminska Zinmi asszonynak, és most Anne Charlotte Keresztig asszony kapja meg a szót. Köszönöm szépen, és üdvözlök mindenkit. Én 12 tagállamot képviselek egy tanulási hálózat keretében, az Európai Szociális Alap finanszírozza ezt a munkát. Az előző felszólalóktól nagyon sokat hallottunk már a nemek közötti egyenlőség érvényesítéséről, és én is arról fogok beszélni, hogy a végrehajtásban mit tehetünk, és két lehetséges forgatókönyvet vázolok majd fel, a jövőre nézve. Az EASF-ről és az ERDF-ről is szeretnék beszélni, és az ESF-ről, a szociális alapról, illetve a vidékfejlesztési alap szerepéről. Az innováció és az intelligens növekedés szerepe pontosan rámutat a két alap kiegészítő jellegére már, ami a gender szempontokat illeti az emberek, folyamatok, rendszerek szerepének figyelembevétele nagyon lényeges, és ez javítja majd a célok elérésének lehetőséget már, ami a gazdasági növekedést illeti, és a nemek közötti egyenlőség jobban érvényesül majd a társadalomban is. A gender szempontok nagyon fontosak az acéliparban, az élelmiszeriparban, az opikai szálak területén a svéd és a norvég példa is rámutat erre. Nagyon örülök, hogy itt vannak ezek a kiadványok, és majd mindenkinek oda tudom adni, hogyha valakit érdekel. A nemek közötti egyenlőség nem csak a helyes dolog, hanem nagyon intelligens dolog is, illetve előremutató dolog sokokból. A nemek közötti egyenlőség a tanulásról és a változásról szól. Tudjuk, hogy ezek nagyon nehéz folyamatok minden szakpolitikai területen, és nagyon nagy szükség van arra, hogy elkötelezetten dolgozzunk. A kutatás azt mutatja, hogy aktív irányításra van szükség a sikerhez, és aktív felelősségvállalásra, tudásra, erőforrásokra, irányításra és nyomonkövetésre. A tapasztalataink alapján azt látjuk, hogy a célkitűzések sokszor elvesznek az EU és a tagállamok komplexabb politikai rendszereiben. Ezért nagyon fontos, hogy megmaradjon a, az összpontosításunk és az úgynevezett vörös szára összpontosítsunk a nemek közötti egyenlőség tekintetében. A 2020-as stratégia hatással lesz majd a nemzeti reformprogramok tartalmára is. Mi a strukturális alapokban a legújabb kutatások eredménye? Az EASF, illetve az szociális alap nagyon fontos szerepet játszik a nemek közötti egyenlőség érvényesítésében, és ezt a szerepet a jövőben is hangsúlyozni kell de különböző értékelések alapján, amelyeket a bizottság végzett, illetve egyéb kutatási eredmények alapján világos, hogy nagyon sok érdekeltség és nagyon sok munka látható a tagállamokban, de konvergencia a végrehajtás területén még nem jelentkezett. A végrehajtási szakadék alapvető jelentőségű, és ezt az elméletben felismerik, de gyakorlatban nem mindig. Sok célkitűzést még eh, mindig eh, gender semlegesnek tartanak, mint például az innováció politikát. A vörös eh, vonal a politikától a végrehajtásig még mindig hiányzik, a fenntarthatóság is hiányos, sok esetben nincsenek állandó struktúrák a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére. Azt is látjuk, hogy sok tagállamban egy stratégiát csak a folyamat utolsó szakaszában érvényesítik. Az is világos számunkra, hogy a bizottság nagy hangsúlyt helyez a nemek közötti egyenlőségre, és ez alapvető fontosságú tényező a tagállami végrehajtás során. Egy magasabb szinten az is lényeges, hogy még nincsen költségvetés a nemek közötti egyenlőség érvényesítésére, az Európai Unió költségvetés nem tartalmaz fejezetet a nemek közötti egyenlőségre nézve. A strukturális alapok a jelenlegi szabályozás alapján nem tartalmaznak nemek közötti egyenlőség érvényesítésére vonatkozó jogszabályokat. Maguk a tagállamok választhatják ki a célkitűzéseket, de ez nem kötelező számukra. Utolsó észrevételem egy nagy kérdés a jövőre vonatkozólag. Most van egy nagyon kritikus időpont, amikor eldől, hogy a két felvázolt forgatókönyv közül melyik történik meg. Az egyik, a nemek közötti egyenlőség stratégiai részévé válik az EU szakpolitikáinak. Itt specifikusak és kötelezőek a rendeletek, és költségvetés is járul hozzájuk, és a nemek közötti egyenlőség minden szakpolitikai célkitűzés integrált része a végrehajtást eh, támogatják eh, erőforrásokkal is, és a nemek közötti egyenlőség integrált célnak minősül. A második esetben a nemek közötti egyenlőség csak egy eh, alternatív lehetőség, fakultatív, és itt szétforgácsoltak a politikák, mindegyik tartalmaz némi nemek közötti egyenlőség vonatkozás, de nincsen specifikus költségvetés, gyenge a végrehajtás, és sokszor még kontraproduktív is a végrehajtás. Azzal tudjuk befolyásolni a jövőt, hogy biztosítjuk, hogy, nem a közötti egyenlőség érvényesítése fenntartható, és ezt egyszerű lépésekkel lehet biztosítani. Ezt fel is vázolnám, ezt a, majd kérem, hogy olvassák el, hiszen mindenkinek kiosztottuk. És a konferenciánkra is eljöhetnek, majd a következő finanszírozási időszakban. Egyébként május 26-án lesz ez Brüsszelben, minden érdeklődőnek szívesen válaszolok, itt van az e-mail címem, illetve www.gendercopcup.eu a címünk az interneten. És az utolsó szlájdot kérem. Yeah. So this is what you have to read afterwards. E mindezeket majd el kell olvasni otthon. Okay, thank you for your attention and this is the uh... Köszönöm szépen a figyelmet és remélem, hogy minél többükkel találkozunk majd a konferencián. Köszönöm szépen ezeket az előadásokat, és most megadom Mikel Landabázó úrnak a szót, az Európai Bizottság Regionális Politikai Főigazgatósa tematikus koordinációs és innovációs osztályvezetőjének. Tessék parancsolni. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, elnök úr. Arra kértek, hogy reagáljak a három kiváló előadónk eh, előadására, és röviden mondjam el azt is, hogy mit tesz a bizottság ezen a területen. Az első, ami megfogalmazódott bennem, az az, hogy nem csak alapvető jog, alapvető érték az Európai Unióban, hanem egy horizontális prioritás is a eh, gender mainstreaming a strukturális alapok esetében is, és eh, itt is. Ez ugye szerepel az általános szabály 16-os cikkében. A kérdés azonban ugye felmerül, hogy a gender mainstreaming regionális vagy területi megközelítést érdemele, és hogy jó-e az a mód, ahogy a strukturális alapokban ezt kezeljük. A mi válaszunk ezekre a kérdésekre mindig az, hogy igen. És hadd reagáljak arra is, amit Brit Marie és Charlotte mondott a regionális megközelítésről. Az első, az azt mondanám, hogy a gender mainstreamingnek van regionális dimenziója, Hadd vegyem példának azt a tanulmányt, amelyet a tagállamokkal is megvitattunk a gender mainstreaming kapcsán. Nagyon világosan kiderült, hogy a nők és férfiak közötti különbség már a vállalkozások esetében másképpen alakul mondjuk egy fejlett régióban és egy kevésbé fejlett régióban. A fejlett régióban a különbségek, hogyha a vállalkozókat nézzük, női és férfi vállalkozókat, akkor sokkal keves, sokkal kisebbek. A két kritikus változó van itt. Az egyik az az, hogy az idő mekkora részét fordítják a nők a családjukra, illetve, hogy milyen, mekkora személyzetet vesznek fel. A többi változó esetében nem volt nagy különbség, csak a kevésbé fejlett régiókban. És ez nagyon fontos. A második példa, amit mondanék, az a, a Vinet tapasztalatából származik. A Vinetet is az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatja, tehát erről ne feledkezzünk el. A női erőforrás központokat, ugye, ahogy Brit Mary is mondta, támogatjuk. Nagyon fontos, hogy holisztikus megközelítés legyen, amely a valódi igényekre alapul. És ezért mondom még egyszer, hogy a regionális dimenziója fontos a gender mainstreamingnek. Tehát nem csak ö, emiatt, tehát ugye a vállalkozással kapcsolatos okok miatt mondom ezt, vannak tanulmányok, amelyek ö, nyilvánosak, amelyeket a mi kollégáink is felhasználnak, a munkájukban látjuk, hogy a vidéki területek esetében, hogyha szeretnénk a lakosságot helyben tartani, a gazdasági tevékenységeket továbbra is fenntartani, akkor bizony támogatnunk kell azt is, hogy olyan munkahelyek jöjjenek létre, amelyeket a nők be tudnak tölteni ezeken a területeken, és ez egy nagyon fontos feladata az Európai Regionális Fejlesztési Alapnak. Van még egy második dolog, egy meg, megfigyelésem, amit szeretnék önökkel megosztani. Ez pedig a gender mainstreaming és az EU 2020-as stratégia közötti kapcsolat. Hogy a gender mainstreamingnek ugyanis van gazdasági relevanciája. Mert mi úgy érvelünk, hogy ez a 75%-os célkitűzés, ugye, tehát az EU 2020-as stratégiának van egy ilyen célkitűzése, ez nem feltétlenül nemi kérdés, de azt mondják a statisztikák, hogyha ezt a százalékos arányt el akarjuk érni, akkor növelnünk kell a nők részvételét a munkapiacon, méghozzá igen jelentősen. Ma ez olyan 60-62 százalék körül áll. És miért gender kérdés ez? Nézzük meg a statisztikákat. A legfrissebb statisztikák az Eurostat-tól azt mutatják, hogy a munkaerőpiacon a nők részvétele fordítottan arányos azzal, hogy hány gyermeket szülnek. És ez fordítva van a férfiak esetében. Tehát ez pontosan az ellenkezője a férfiak helyzetének. Tehát, hogyha javítani szeretnénk a nők részvételét a munkaerőpiacon, akkor ott kell kezdeni, hogy a munka és a családi élet összehangolását segítjük, összeegyeztetését segítjük, és itt visszatérek arra a tanulmányra, amit az előadásom elején idéztem. Mit jelent ez? a gyermekgondozási intézmények biztosítása nem egy elszigetelt valami kell, hogy legyen, hanem egy stratégia része kell, hogy legyen, és ez rendkívül fontos lehet, kulcsfontosságú lehet akkor, hogyha valóban növelni akarjuk a nők munkaerőpiaci részvételét, és ezáltal elérni az EU 2020-as stratégiának a célkitűzéseit. Tehát az Erfán keresztül több mint 150 millió eurót fordítunk a gyermekgondozási intézmények létrehozására, biztosítására. Ahogy lengyel kollégánk elmondta, a múltban, ahogy az operatív programokról folytatott tárgyalások során több országban így volt ez, és én most csak Spanyolországot említem ebben az esetben, tehát a tárgyalások során a gyermekgondozási intézmények megteremtése nagyon fontos volt, ezt úgy jelezték, mint egyfajta Lisszaboni szerződés keretében félretett allokált összegkiadás. Nem minden országban volt ez így. Nagyon is tisztában voltunk azzal, a bizottság és a tagállamok is tisztában voltak azzal, hogy ha csak nem teszünk valamit annak érdekében, hogy a család és a munka összeegyeztethető legyen, akkor az ambíciózus nemzeti reformprogramok, a stratégiai reformprogramok nem tudnak majd megvalósulni, legalábbis Spanyolország esetében biztosan nem tehát gyermekgondozási intézmények, de nagyon fontos, hogy női, a női vállalkozókat támogassuk, és nem sajnos nem tudjuk a statisztikákból kideríteni azt, hogy az a félmilliárd euró, amit az önfoglalkoztatók, illetve a most induló vállalkozások segítésére fordítottunk, hogy ennek mekkora része támogat nőket. Ez sajnos a statisztikákból nem derül ki. Azt viszont tudjuk, hogy nagyon sok kiváló példa van, és ezért is adtuk a díjat egy nagyon érdekes svéd projektnek, minden évben kiosztunk egy ilyen díjat, egy olyan svéd projektről van szó, amely a női vállalkozókat támogatja, női vállalkozásokat Svédországban. És természetesen mikrohiteleket is biztosít mondjuk más etnikai hátterű nőknek. Tehát ez a munka egyébként az is kapcsolódik, amit Brit Marie tesz. Tehát ez egy emberi erőforrás központ, a női erőforrás központ. Nos, Mit tesz a bizottság, illetve mit lehet tenni? Először is hadd emlékeztessem önöket, hogy a bizottság itt megosztott kezelésben vesz részt. Mit jelent a megosztott kezelés? Hogyha többet kívánunk elérni ezen a téren, akkor a tagállamoktól is szükség van három dologra. Az egyik, hogy legyenek tisztában ennek a fontosságával, legyenek a lehetőségekkel is tisztában, illetve arról, hogy szükséges olyan területekbe beruházni, amelyek a gender mainstreaminget a nemek és a nemek esély egyenlőségét segítik. A másik, amire szükség van, a politikai akarat, mert itt igen komoly döntéseket kell meghozni, különösen most, hogy amikor minden tagállam a nadrág húzza, és prioritásként kell ezt megjelölni, rá kell jönni, hogy ez valóban az érdeke az adott tagállamnak. A másik pedig, ez a harmadik dolog pedig az, hogy mivel megosztott kezelésről van szó, azt is ki kell találni, hogy hogyan tudjuk megvalósítani mindezt. És a hogyan alatt szerepel az emberek tájékoztatása, a jó gyakorlatok meg osztása, a hálózatok kiépítése, és így tovább. Nagyon gyorsan hadd soroljak fel eh, néhány olyan dolgot, amely talán érdekes lehet önöknek hogy képet kapjanak arról, hogy mit is próbál elérni a bizottság. Először is van egy magas szintű munkacsoport a gender mainstreaming témájában, már több éve működik, és ez az a hely, ahol a tagállamokat arra kérjük, hogy jöjjenek el, cseréljenek eszmét, és a bizottság is föl tudja ajánlani a tapasztalatai tanácsait arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet bölcsen beruházni ezeken a területeken, ami ugye nem könnyű, mert az általános megalapításokban mindenki egyetért, ezt láthattuk a javaslatok alapján is, de ugye aztán, hogy a gyakorlatban ezt hogyan valósítjuk meg, az azért nehéz. Hadd emlékeztessem önöket, hogy a gender mainstream, még megint a 16-os cikkre utalok, arról szól, hogy esélyegyelőséget biztosítunk. A program megtervezésétől kezdve a projektek azonosításán, a feltételek meghatározásán keresztül, tehát úgy, hogy a megfelelő projektet válasszuk ki egészen az utolsó fázisig, ami az értékelés és monitoring. Tehát ezt jelenti a gender mainstreaming, és nem egy egyszerű dolog. A magas szintű ö, csoport évente találkozik, és itt próbáljuk a jó gyakorlatok cseréjét megvalósítani, hogy legyen egy olyan platform, ahol a tagállamok tanulni tudnak egymástól. A legutolsó ilyen találkozó március 18-án volt, és itt is például meghallgathattuk ezt a két kollégát is, aki most itt van velünk, Brit Marie volt az egyik, és ezeken a találkozókon az értékelések eredményeit is megosztjuk a tagállamokkal, tehát mindig elmondjuk, hogy a mondjuk 2000-től 2006-ig tartó időszak kapcsán az ERFA esetében milyen következtetéseink vannak, hogy valósult meg a gender mainstreaming, és természetesen a tagállamok is megosztják velünk a véleményünket. Az ex ante és ex post értékelésekről is tájékoztatunk mindenkit, ez is a 16-os cikk értelmében. Ezeken az üléseken a jó gyakorlatokat is bemutatjuk, és a bizottság a legutolsó alkalommal például egy olyan kezdeményezést javasolt, hogy harmonizáljuk a jó projekteknek a bemutatását, felvázolását, amelyet az egyes tagállamok hoztak magukkal. Kivégzett nagyon kiváló munkát, néhány jó példát mondok, Finnország, Lengyelország, Portugália, Spanyolország is nemzeti értékelést fog majd végrehajtani a gender mainstreaming tekintetében. Tehát ez a magas szintű csoport próbál lehetőséget biztosítani mindenkinek a vélemények cseréjére, tapasztalatok cseréjére. Ugye mi csak annyit tudunk, amennyit a tagállamok nekünk elmondanak, illetve amennyi a vizsgálatainkból kiderül. Általában azt mondható el, hogy felhívjuk a tagállamokat arra, ugye a 66.2-es, cikk 2 pontjának megfelelően, hogy amikor lehetséges, és ez itt a kulcs, szó, így fogalmaz a 66.2-es cikk, hogy a nemekre lebontott statisztikát nyújtsanak be de szerepel a szövegben, hogy amikor lehetséges. Sajnos nem minden beruházás esetében, és nem minden tagállam teszi meg ezt. De még egyszer mondom, a Gender Mainstreaming csoportban megpróbáljuk ezt megtenni, tehát ezt a fajta jó gyakorlatot terjeszteni. Ezek tulajdonképpen eszközök, és ilyen a honlapunk is. A honlapunkon is felsoroljuk a jó példákat, az érdekes előadásokat mindig meghallgatjuk, és bátorítjuk, az elmúlt években is bátorítottuk azt, hogy technikai segítséget használjanak fel a tagállamok. És akkor ilyen technikai segítséggel a saját belső platformukat valósítsák meg, teremtsék meg, mert hiszen minden egyes tagállamban más és más lehet a helyzet. Több példa volt már arra, hogy a tőlünk kapott technikai segítséggel a tagállamok létrehoztak egy nemzeti platformot, amely rendszeresen összeül, és az operatív programokon belül a gender mainstreaming aspektust kiértékeli. És itt, ami nagyon fontos, meghívják a régió képviselőit is. Mondjuk a nemzeti kormányok, a női intézetek és a régió képviselői rendszeresen találkoznak, és megvitatják, hogy hogyan lehetne javítani a végrehajtáson, hogyan lehetne ezeket a nagyon általános célkitézéseket, amelyek jó szándékúak, ezeket a gyakorlati eredményekre lefordítani. Végül pedig, ha megengedik, zárásként elmondanám azt, hogy ugye három dolgot említettek, ezek közül az egyik a gondolkodás megváltoztatása volt, a gender mainstreaming beépítése a végrehajtásba, illetve ugye a nőket döntés, nők döntéshozatali szerepbe hozása. Tehát a három dolog esetében mi is nagyon igyekszünk. Az első kettővel kapcsolatban sok mindent tudunk tenni azokkal az eszközökkel, amelyeket említettem. És van itt egy fontos dolog, Ugye beszéltünk itt a tematikus koncentrációról. Szerintem nincs itt ellentmondás, tehát a tematikus koncentráció és a gender mainstreaming között nincs ellentmondás. A gender mainstreamingnek horizontális prioritásnak kell lennie minden beruházás esetében. Tehát ez nem egy külön témának kell ennek lenni, hanem mindenütt jelen kell lennie. Például ennek a magas szintű szakértői csoportnak a legutolsó ülésén hallottunk egy kiváló példát arról, hogy a gender aspektust hogyan építették be egy metró vonal építésekor építésének a folyamatába. És voltak hasonló példák még a múltból is, mindenféle infrastruktúrális projektek esetén. Tehát szerintünk a gender mainstreaming igenis meg tud jelenni mindenütt, beépíthető mindenhova, tehát horizontálisnak kellene lennie, és a alapok felhasználásának a hatékonyságát is növeli. Tehát szerintünk megvannak az eszközök arra, hogy ezt a gyakorlatban is megvalósítsuk. Köszönöm szépen, elnök asszony, és remélem, hogy válaszoltam legalább a kérdések egy részére. Okay, thank you very... Köszönöm szépen Mikel Landabászó úrnak, és most megadom a lehetőséget a jelenlévő képviselőknek a felszólalására. Először is Elizabeth Schroeder asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt köszönöm, hogy ez a napirendi pont ilyen prominens, bár az érdeklődés úgy tűnik, hogy nem olyan nagy prominens, mert a Piper jelentéssel összefügg, és nagyon sok hátrányt kell itt behoznunk, ledolgoznunk. Sokkal több van ebben benne, mint amennyire valóban sor kerül, és világossá vált az is, hogy ez a záradék, amiért olyan keményen küzdöttünk, még akkor benne sem volt a bizottság terveiben, küzdöttünk azért, hogy a gender mainstreaming itt legyen benne, és a tanácssal folytatott leges legutolsó ülésünkön került ez bele. El kell, hogy mondjam, nagyon örülök annak, hogy a bizottság megteremt egy olyan eszközt, amely sok érdekes dologra ad lehetőséget, sok tagállamnak lehetőséget ad, hogy a legjobb gyakorlatokból tanuljon. Nagyon-nagyon sok jó példát mutattak be legutóbbi ülésen is. A pilóta projektek, valamint a bemutatott projektek is azt mutatják, hogy milyen sok lehetőség van, és hogy ez mennyire fontos most természetesen azt kell végig gondolni, hogy a jövőben mit fogunk tenni, és a ö, magas szintű csoport ö, egyre inkább ö, példákat adott arra, hogy melyek a kulcs elemek. Különösen ö, ezeken a munkacsoportokon éltem meg, hogy az összes ö, dokumentumban nagyon fontos az áradék, de ö, minden tekintetben komolyabban kell ezt venni. A bizottság nem teheti meg, hogy olyan terveket vázol föl, hogy na jó, majd egyszer csak megvalósításra kerül ez, de mégsem lesz belőle soha semmi. Nem annyira profán a helyzet igazából, mint ahogy elmondtam, de kicsit komolyabb nyelven van megfogalmazva, de valóságban ezt jelenti. Más országokban teljesen más a helyzet. Spanyolországban például, és a bizottság is megemlítette Spanyolországot, hogy van egy Gender Task Force, e, és az ezáltal szerzett tapasztalatok nem csak az EU programok vezérelve lett, hanem a nemzeti programokké is, és itt mutatkozik meg az EU-s többletérték. Egy briefingben össze is foglaltam ezt a munkát, és világossá tettem, hogy nagyon egyszerű és nem túl drága eszközökkel nagyon sokat el lehet érni, hogyha megvan a politikai akarat hozzá tehát ezt támogatom, hogy valósítsuk meg. Világos, a bizottságon is múlik ez, hogy azt mondja, hogy nem engedélyezünk több olyan elemzést, ahol nincs benne a gender szempont is. Tehát a bizottság tulajdonképpen a felelős azért, hogy ez a záradék nem valósult meg. Az ötös pontban ez világos követelésként jelenik meg. A Gender Mainstreaming Task Force-t illetően el kell mondanom, hogy kevés ráfordítással nagyon sok hasznot sikerült elérni, és a legtöbb tagállam azt mondja, hogy a gender mainstreaming ez a hatáskörébe tartozik de nagyon örültem a lengyel hozzászóláshoz, amely megmutatta, hogy milyen gazdasági többlet értéke van annak, hogy az EFRA tekintettel van a nők helyzetére, különösen a cégek alapítása során. Ez egy nagyon jó példa, és ezt a linket majd körbe is küldöm, mert látjuk a hatásokat, hogy mi történik, ha nem cselekszünk, mi történik, ha cselekszünk. Na, pillanat. A, a nők részvétele a munkaerőpiacon ö, megváltozott, és bónuszt kaptak azok a cégek, amelyek a nők karrierét támogatják, és célzott intézkedéseket tettek. Csak azt mondhatom el, hogy a brémai elemzés megállapította azt is, hogy Németország esetében döntő probléma az, hogy nem csak a gyermek megőrző intézmények kérdése ez, hanem központi kérdés is. Tehát az, hogy a nők általában csak 90 foglalkozás közül választanak, és ezek általában nagyon rosszul fizetett foglalkozások, és ennek nagyon nagy következményei van a nők elszegényedésére vonatkozóan. A brémai példa világossá tette ezt az elemzésben, és eddig erre még nem voltunk eléggé tekintettel. Ezeket a pontokat külön kiírtam, megneveztem a példákat, mindenre van adat, és a nagyszerű tanulmányokból nagyszerű ismereteket nyertünk, és remélem, hogy ezeket a diákat majd még megkaphatjuk e-mailen is, mert szeretném ezeket még egyszer áttanulmányozni, mert ezek nagyon fontos és jó eredmények számunkra, és most azt kell elérnünk, hogy a bizottság, a munkájában és saját javaslatában, amely majd ö, nyilvánosságra fog kerülni. A javaslata megszövegezésébe is vegye be ezeket a példákat, és remélem, hogy a parlament is elég bátor lesz, és azt mondja, hogy igen, a gender mainstreaming legyen benne az irányelvben, és a tagállamok legyenek kötelesek ezeket a dolgokat valóságba ültetni, Természetesen a technikai segítségnyújtás lehetőségeit is ki kell használnunk a közigazgatásban a képzés erősítésére a tagállamok már ezt megkezdhetik. Hogyha anyagi segítséget is kapnak, technikai segítség útján, akkor ez gyorsabb lesz, ez száz százalék, csak politikai akaratra van szükség, és akkor ezt meg tudom tenni természetesen arra is szükség van, hogy a munkacsoport munkája a gyakorlatba is átkerüljön, és az új szövegeket jobban meg tudjuk fogalmazni, amelyek több eredményt is hozni fognak. Egy mondatot szeretnék még megvilágítani a munkacsoportban megírtakból. Világossá vált a többletérték. Azáltal, hogy az EU az irányelvről azt mondja, hogy szükséges a gender statisztika elkészítése, és az eredmények más területeken is megmutatkoztak a politikában, ezáltal megsokszorozódott az eredmény, és egy boomot sikerült létrehozni abban, hogy a nőket sikerült kihozni a munka nélküliségből. Úgy gondolom, hogy ez nagy európai többletértéket tud teremteni, és van értelme itt szigorúnak lenni, mert ennek az lesz a hatása, hogy az EU 2020-as kritériumait sokkal könnyebb lesz betölteni, anélkül, hogy ehhez több forrásra lenne szükség, mert ez gyakran csak az administratív dolgozók képzésén múlik, vagy a politikai akaraton. Köszönöm szépen. Okay, vielen Dank, Mr. Eh, Sean Köszönöm szépen, Sean úr, tessék. Köszönöm szépen. Nagyon rövid leszek, amennyire tudok. Először is teljesen egyetértek az egész elképzeléssel, vagyis a nemek közötti egyenlőség elősegítésével, és hogyha el akarjuk érni a 2020-as stratégia célkitűzéseit és a versenyképességet, akkor ki kell használnunk minden erőforrásunkat, nem csak a természeti erőforrásokat, hanem az emberi erőforrásokat is, a nőket csak úgy, mint a férfiakat, különben nem leszünk versenyképesek Európában. Ezért sokkal több lehetőséget kell adni a nőknek, különösen olyan területeken, ahol a legtehetségesebbek. Minden egyes munka területen beszélünk az egyenlőségről. Nekem egy kicsit talán túlzás, ott kellene leginkább jól kihasználni őket, ahol a leg jobban érzik magukat, és ahol a legtehetségesebbek. Valószínűleg az építőiparban nem tudnak és nem is akarnak annyira érvényesülni, különösebben a fizikai munkákban a nők Nyilván ezeken a területeken a legnagyobb a különbség az üzlet, a vállalkozások területén. Valóban igaza van a felszólalónak, hogy a Lehman Brothers példáját hozta fel. Valóban az üzleti területen óriási nagy szakadék van még. Ezt látom Írországban, hogyha nem lettek volna a pénzügyi ágazatban annyian a férfiak olyan nagy többségben, akkor nem lennénk most ilyen nagy bajban. Sokkal jobb volna, hogyha a nőket helyzetbe hoznánk, és ez a vállalkozói területre is vonatkozik. Kaptam egy szöveget, illetve egy SMS-t valakitől, aki az ír innovációs testületben dolgozik, ez egy hölgy ismerősöm, és nagyon sikeres ezen a területen, és ez a kezdeményezés is nagyon sikeres Európa egészében. Nagyon fontos, hogy megosszuk a bevált gyakorlatokat. A politikákban is, a politikában ugyanez igaz. Az Európai Parlamentben is nagyon sokat hangsúlyozzuk a nemek közötti egyenlőséget. Láthatjuk, hogy milyen sok nő képviselő van az Európai Parlamentben, és szerintem nem is volna jó, hogyha teljes mértékben a férfiak uralnák a politikát, és ennek kell érvényesülnie minden szinten, helyi, regionális, nemzeti és európai szinten is, és biztosítanunk kell, hogy a nők minél nagyobb mértékben hozzájáruljanak a 2020-as stratégia megvalósításához, illetve az Európai Unió megfelelő működéséhez egy olyan Európai Unióban, ahol egyenlőséget élveznek a nemek. Köszönöm szépen. Köszönöm. El Lukaszijewska asszony. Bardzo, proszę Państwa, ja również bardzo cieszę się z tej... Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm ezt a vitát. Nagyon örülök, hogy eh, elfogadtuk ezt hiszen úgy gondolom, hogy az EU-ban minden hasonló problémák vannak. Egyetértek azzal, hogy a nők nincsenek megfelelően képviseltetve a munkaerőpiacon, és hogy a nők potenciáját nem használjuk ki kellőképpen, és hogy a szegényebb régiókban a nők foglalkoztatottsága is alacsonyabb. Ez valóban probléma. De melyek az okai az elmúlt néhány évtizedben sok minden már jóra fordult. még tehát az okok? Mert nem az, hogy a nők alacsonyabban képzettek, mint a férfiak. Bár igaz, hogy a nők gyakran inkább humán tárgyakat választanak az egyetemen, tehát nem olyan tárgyakat, amelyekkel hamar kaphatnak jó állást. De nem biztos, hogy ez az egyetlen ok. Sztereotípiákkal van dolgunk, gyakran a nőket beskatujázzák, hogy ők a gyerekekre vigyáznak, a háztartásról gondoskodnak. De ez nem minden európai országokban van így, de a vidéki régiókban ez még erősebb, ez a sztereotípia. Ö, aztán a családi élet és a munka összeegyeztethetősége. Mi nők gyakran gondolkozunk azon, hogy a gyermekeinkre kivigyáz addig, amíg mi dolgozunk, de itt a munkaadók is fontos szerepet játszanak, ezt szinte soha nem említik meg egy munkaadó sem kérdezi meg egy férfitől, hogy tervezi el, hogy családot alapítson, a nőket viszont igen, terhes, nem terhes, szeretne gyermeket vállalni, családot alapítani, ennek nem szabad így lennie. És ott van a bérek kérdése. Sok országban ugyanazt a munkát végzik férfiak és nők, de nem ugyanannyit kapnak érte fizetésül. Ezt elfogadjuk a társadalomban? Meg kell változtatnunk ezt. A nők potenciált nem tudjuk teljes mértékben kiaknázni, hogyha nem növeljük a gazdasági életben való részvételüket. Még egy példát említenék, amelyről ma még nem volt szó, saját tapasztalataimból származik, és szerintem nagyon fontos. Úgy gondolom, hogy a nők nagyobb mértékben kell, hogy támogassák a többi nőt. Gyakran sajnos azt tapasztalom, hogy a menedzseri, vezetői posztokon dolgozó nők azt mondják, hogy inkább férfiakkal szeretnek együtt dolgozni, mint nőkkel, és hogyha új ö, alkalmazottat vesznek fel, akkor inkább a férfiak mellett döntenek, mint a nők mellett. A statisztikák engem nagyon érdekelnek, ezért szeretném tudni, hogy ezt hogyan lehet statisztikákkal alátámasztani, mert úgy gondolom, hogy ez még mindig így van, és nagyon nagy aggodalomra ad okot. Nagyon helyesen elhangzott, hogy a szükséges politikai akarat nélkül csak elherdeljük, elpocsékoljuk a nőkben rejlő lehetőségeket. Ezért van ennek a mai vitának is nagy jelentősége, mert politikai nyomást kell gyakorolnunk, különben semmi sem fog megváltozni. Ami pedig az európai források elosztását illeti. Nem gondolom, hogy egyenlően kellene elosztani nők és férfiak között, hiszen oda kell több pénzt adni, ahol a legnagyobb hatása van. De a nemek közti egyenlőség perspektíváját sem veszíthetjük szem elől. Brémában például olyan vállalatokat támogattak, akik nőket foglalkoztattak. Az ilyen jó példákat támogatnunk kell, és beszélnünk is kell róla. Köszönöm szépen. Claire. Köszönöm, elnök úr. Csatlakozom ahhoz, amit Söder asszony mondott el előttem. Húsz éve vagyok már ebben a parlamentben, és nem gondolom, hogy túl sok minden változott volna. Két-három évente beszélünk a regionális bizottságban a nemek közti egyenlőség és az esélyegyenlőség politikájáról, és hogyha konkretizálódik a dolog, akkor a többség ellene van. És itt a bizottsághoz kell, hogy szóljak. Sajnálom, de nagy harcok árán sikerült ezt a gender aspektust bevonni horizontális aspektusként a kohéziós politikába. 2006-ban jelentős tevő voltam a parlamentben stratégiai uh, guideline-ok -ok terén, és nagyon nagy erőfeszítésünkbe került uh, keresztülvinni, hogy a bizottság uh, na, jogot kapott arra, hogy elutasítson programokat, hogyha a nemek közti egyenlőség álláspontját nem veszik előképpen figyelembe. Ez soha nem történt meg. Csak rámutatok arra, hogy Spanyolországban jól működött a dolog, de arra nem mutattak rá, hogy hol nem működött. Például Németországban egyáltalán nem működik, és biztos még sok helyen ugyanígy áll a helyzet soha nem került sor arra, hogy egyes programokat ilyen okokból utasítottak volna vissza. Hogyha 2013-ban ugyanez történik, akkor 2015-ben, 2017-ben is ugyanazokat a pozitív példákat emelhetjük itt ki, összeülhetünk, hiszen mindig vannak pozitív példák, mindig vannak olyan emberek, akik odafigyelnek a nemek közti egyenlőségre, de e, ez nem elég, hogyha nem ugrunk át saját árnyékunkon, és nem ültetjük át ezt a valóságba, akkor semmi nem történik, és itt nagy felelőssége van a bizottságnak, e, nem csak szép beszédeket kell tartania, hanem közbe kell lépnie, hogy ez így nem megy. Köszönöm. Vielen Dank. Köszönöm szépen, sajnálatos módon már nincs túl sok időnk, és már nem tudjuk megadni még egyszer a szót a szakértőknek. Talán egy valakinek, eh, hogyha szeretnének röviden szólni. Egyetértek mindenkivel, és azt gondolom nagyon fontos valóban, hogy megerősítsük, és valóban komolyan vegyük a végrehajtást is a nemek közötti egyenlőség eh, szempontjából az ESF és a vidékfejlesztési alap vonatkozásában is, hogy valóban versenyképes legyen mind a 27 tagállama az Európai Uniónak. Itt az ideje a cselekvésnek. A projektünket ezért indítottuk. Nem mehetünk vissza 20 évre, 20 éve erről beszélünk, most már ne beszéljünk többet. Itt vagyunk, szakértők vagyunk, támogatjuk Önöket minden kezdeményezésben. Yes, please. Thank you. Tessék. Ezzel teljesen egyetértek, és most már eljött az idő az a kohéziós politika felülvizsgálatában és a 2013-as utáni időszakra nézve való tervek kialakításában itt a mechanizmusokat és a politika helyét is meg kell állapítanunk a vitában, a tárgyalásokban világos álláspontokat kell kialakítani, mi a célunk ezzel a folyamattal. Megvannak a tapasztalataink a gender csoportban, a Vimetben, és remélem, hogy a tapasztalatainkat majd igénybe is veszik. Köszönöm szépen. A szakbizottságunk nevében szeretnék köszönetet mondani mindenkinek ezekért a nagyon érdekes előadásokért. Köszönöm. És kedves kollégák, nézzük az utolsó napirendi pontunkat, az egyéb pontokat. Tájékoztatnám önöket a politikai koordinátorok döntéséről, ami a jelentések és vélemények allokációját illeti. Egy vélemény lesz Szlovénia, Horvátország, Cseh köztársaság 2010-es áradásai nyomán június 21-én lesz a szavazás, ami pedig a kölcsönös értékelési folyamatot illeti a szolgáltatási irányelv kapcsán. A titkárságot kell értesíteni az érdeklődésekről. A mediterrán stratégia kapcsán is hasonlóan járunk el. Nem volt konszenzus ezzel a kéréssel kapcsolatosan, ezért a következő ülésre új javaslatot készítenek. Az EBP bemutatta a javaslatát az ultraperiferiális régiókra vonatkozólag, és ez vonatkozik a közbeszerzésre is, majd a koordinátorok döntenek erről. Az SND előzetesen jelent, jelezte, hogy a következő ülésen ők is bemutatják javaslataikat, és a titkárságnak fogják a következő ülés előtt eljutatni a javaslatokat jogszabályalkotási csomag a kohéziós politika 2013 utáni időszakára. A döntést a következő héten hozzuk. A következő koordinátori ülés a május 9-én, lesz 19 órakor Strasbourgban. Köszönöm. So, the meeting is closed. Lezárom az ülést, köszönöm.